sorry, Mr. Velda. Hello. Hello. Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm Önöket! Elnézést kell kérnem, amiatt, hogy egy kisebb terembe szorulunk, ilyen rövid távú értesítés alapján, de hát két évvel ezelőtt Strasbourgban majdnem az emberekre szakadt a plafon, most itt a sor, hogy egyensúlyt teremtsünk Brüsszel és Strasbourg között. Úgy tűnik, hogy hasonló helyzet alakult ki Brüsszelben is, ezért aztán megfelelő biztosítás intézkedések keretében lezárták az A épületet. Emiatt kellett aztán ma nagyon gyorsan ma egy másik termet találnunk, és ilyen méretűre sikerült ezúttal ez. Minden esetre az új különleges emberi jogi megbízott vagy képviselő témáját nagy emberi közelséggel tudjuk megbeszélni. Egyelőre felteszem a kérdést, hogy egyetértenek-e a napirenddel. Az elnök közleményeihez nincs hozzáfűzni valóm, és ez azt jelenti, hogy azonnal a harmadik napirendi pont következik a főképviselő, alelnök asszony, Stavros Lambrinidis korábbi kollégánkat, akit ezúttal újra hivatalosan üdvözlök, július 25-i hatállyal kinevezte, vagy 25-én kinevezte különleges megbízottnak, vagy képviselőnek. Azt tudom, hogy a mai napon foglalt el a hivatalát, de ezt még a, megvárjuk az ülés végét, hogy egyáltalán van-e lehetőség erre de Úgy gondolom, hogy elég régóta ismerjük egymást itt az Európai Parlamentben az együttműködésünk során, hiszen Lambrinidis úr az Európai Parlament alelnöke is volt, tehát talán nagy meglepetés nem lesz. Én örülök, hogy az említett hivatalt létrehozták, azt hiszem Lochpiller asszony is egyetért ezzel, aki az Emberi Jogi Albizottság vezetője, és hát nyilván élinken foglalkoznak ezzel a témával. Létrejön tehát ez a hivatal, mert a hatékonyság és a láthatóság is nagyon fontos az Európai Unió emberi jogi politikájában, ezt jobban ki tudjuk domborítani. Éppen ezért a külpolitikánk egy operatív része az Európai Külügyi Szolgálat keretében nagyobb jelentőséget kap majd, legalábbis nagyobbat annál, mint ahogyan ezt az elmúlt időszakban megismertük. Azt is látnunk kell, hogy júni 25-én történt a kinevezés, amikor is döntés született a stratégiai keretről ezen a területen, tehát a demokráciai és emberi jogi stratégiai keretről beszélünk, és ez ugyanezen a napon történt, és így tudjuk ezt még sok jobban hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a téma. Nagyon sok állásfoglalás született már emberi jogi témában itt az Európai Parlamentben, de néha kételkedem, hogy kellő mértékben figyeltünk a végrehajtásra és a follow-upra, nyomon követésre. Azt gondolom, hogy az említett hivatal összefüggésében, amit Stavros most elvállalsz, úgy gondolom, hogy a végrehajtás egy erőteljesebb szakaszába fogunk átlépni, mert gyakran erre nagyobb szükség van, mint ahogy eddig ezt láttuk itt, és szükség van egy keretre, és ez megszületett, amely körbe fogja ezt az emberi jogi politikát. Egy példát említenék, nagyszerű klauzuláink vannak a kereskedelmi szerződésekben, az emberi jogok témájában csak kérdés, hogy volt-e valaki már, aki utána nézett, kivéve Chrysler Törfer kollégát, de nem igen szoktuk ezt megnézni, de az Európai Bizottság, a külügyi szolgálat, a tanács, a parlament komoly javítási, fejlődési potenciállal rendelkezik, van hova fejlődni, hogy úgy mondjam, és abban bízom, hogy az új hivatal létrehozásával ennek a lehetősége megnyílik, és ez nyilván oda vezet majd, hogy az elszámoltathatóság erősödik ilyen módon, ami azt jelenti, hogy nagy reményeink vannak a hivatallal és a, az betöltő személye szemben, ezzel meg is adom a szót neked, Stavros. Thank you very much, Sherma. Thank you. Köszönöm szépen. Barbarának is megköszönöm nem csak elnök úrnak, kedves kollégák és kedves barátaim, bár több éve ismerjük egymást, de van valami, amit nem tudnak talán rólam. Fiatal gyerekként az életemben komoly nyomot hagyott a görög diktatúra. 67 és 74 közötti időszakról van szó. A diktatúra után két hónappal meghalt az édesapám, én akkor öt éves voltam, és nem emlékszem egyáltalán az apámra, nincsenek emlékeim róla. Akik ismerték, azt mondják, hogy egy fantasztikus ember volt. És azt mondták róla nekem, hogy nagyon aktív, a demokráciáért küzdő személy volt, aki az én hazámban küzdött a demokráciáért, és rögtön az első napoktól fogva fellépett a a diktatúra ellen. Nem tudta ezt elviselni. Édesapám halála után néhány a később édesanyámat rákkal diagnosztizálták, hónapokig küzdött a betegséggel. Ő is nagyon aktív, ellenálló volt egyébként. Vitte az üzeneteket eh, London és Atén között, a kemoterápiás eh, kezelések között, gyakorlatilag a mankóiba rejtve. Hős volt, 73-ban halt meg, amikor én 11 éves voltam, néhány hónappal azelőtt, hogy a diktatúra megbukott. De édesanyám nem látta soha, nem élte meg azt a napot, hogy Görögország felszabadult a diktatúra alól. Ezek az élmények meghatározzák az ember életét, azt én elmondhatom önöknek, biztos vagyok abban, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos érdeklődésem az már az első napoktól fogva valószínűleg ennek hatására, ezeknek a korai benyomásoknak a hatására alakult ki. Tehát ez nem egy egyszerűen egy munka számomra, egy pozíció, hanem ez egy elkötelezettség, ami egy életre szól, és én így is közelítem meg ezt a feladatot ez a parlament volt az otthonom, mondjuk úgy, az inspirációt ez a hely adta nekem 7 évig. Sehol máshol nem, kap, nem ért engem ekkora megtiszteltetés, hogy ennyire konstruktívan az alapjogokkal, az emberi jogokkal foglalkozhassam, és valóban hatást, eredményeket érjek el. Nagyon sokakkal önök közül itt a teremben együtt dolgoztunk, és keményen dolgoztunk azért, hogy eredményt érjünk el, mindegy, hogy milyen politikai frakcióról van szó. A bevándorlók jogaival foglalkoztunk, igyekeztünk azt garantálni, hogy az alapjogokat és az emberi jogokat védjék, a terrorizmus elleni küzdelem esetén is, aztán a magánélethez való jog és egyéb jogok meglétét igyekeztünk megvédeni az internet korában, és rengeteg más témával foglalkoztunk. És még akkor is, amikor nem értettünk egyet, és persze volt ilyen, ezek voltak talán a legizgalmasabb idők ebben a parlamentben, amikor nem értettünk egyet, de még akkor is világos volt valami számomra az, hogy ez egy áldás, mert én egy csodálatos intézmény életében vehettem részt. Ez egy szenvedélyes, de ugyanakkor együttérző intézmény is és ezt őszintén mondom önöknek, hogy a szenvedély és az egyetértés, az együttérzés keveréke az ebben a parlamentben amely egyébként áthatja az EU új emberi jogi csomagját is. Ez Keti Estonnak, a főképviselőasszonynak köszönhető, illetve a tagállamoknak, amelyek egyhangúan támogatták ezt. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez a parlament éveken keresztül folyamatosan ajánlásokat fogadott el a témában. Ha bárki is azt hiszi, hogy az Európai Unió, hogy azt kérik tőle, hogy egy hangon beszéljen, akkor ebből a legkisebb közös nevező támogatása lesz, hát akkor én elmondhatom önöknek, hogy az emberi jogi csomag ennek az ellenkezőjére a bizonyíték. Ugyanis ezzel a csomaggal bebizonyítottuk, hogy ha megpróbáljuk, akkor nem a legkisebb közös nevezőt, hanem a legnagyobb közös többszörös tudjuk támogatni. Mindannyian. Elnök úr, kedves kollégák, még csak most kezdődik az én mandátumom. Hát eredetileg igaziból szombaton, de inkább ma a hétfői napon, és nagy megtiszteltetés, hogy a mandátumom első valódi munkanapján ebben a házban ülhetek és vehetek részt ezen az ülésen, illetve az elkövetkezendő hetekben önökkel és más kollégákkal megvitathatom a prioritásokat. De én azért szeretném felvázolni önöknek azt, hogy hogyan képzelem el a munkámat, de leginkább önöket szeretném meghallgatni. Szeretném hallani önöktől, hogy mi a véleményük. Önök szerint hogyan kell egy ilyen mandátummal élni? oszták meg velem a tapasztalataikat, a bölcsességüket, és én remélem, hogy ebből mindent majd, ebből sokat tudok majd meríteni, mindent, amire szükségem lesz. A mandátummal kapcsolatban ugye tudják, a láthatóságot, a koherenciát és a hatékonyságot kell növelni az emberi jogi politika esetében. Vannak, van öt alapelv, amire majd én támaszkodom ebben a folyamatban, és ezek közül az első, ami talán a legfontosabb, az, hogy én mindig megpróbálom majd az emberi jogi politikák hatékonyságát erősíteni, ahogy említettem az elején, ahogy el már is mondta, és ezen keresztül javítanám a láthatóságot. Amit nem fogok megpróbálni, az az, hogy a láthatóságot azért erősítsem, hogy a kívülről látható hatékonyság javuljon hanem inkább fordítva járnék el. A hatékonyságot erősíteném, és ezzel a láthatóság javul. A másik dolog pedig az, hogy igen ambiciózus ez az emberi jogi politika, és engem azért neveztek ki, hogy én legyek az az arc, ami ennek az arca, én ülök a telefonvonal végén. Tehát valaki olyan, személy, aki mindig kívül és belül az emberi jogokat helyezi előtérbe. Az EU-n belül és kívüli vitákban is, azért, hogy talán egy picit a mérleg nyelvét az emberi jogok felé billentse. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lesz. De a stratégiai keretek egyébként is hangsúlyozzák azt, hogy az EU e külpolitikája és az emberi jogi politikája nem szabad, hogy versenyezzen egymással. Nem szükséges, hogy ezek versenyezzenek egymással. Hogyha belegondolnak, kedves kollégák, a világon bárhol, bármilyen konfliktus esetén az emberi jogok vagy a probléma gyökerét jelentik, vagy pedig a megoldás fontos elemét képezik. A harmadik alapelv pedig a következő – megpróbálom minden erőmet arra felhasználni, hogy garantáljam, hogy az emberi jogi kérdésekben az EU valóban egy hangon is közösen lépjen fel, és az összes politikáját és eszközét összehangolja, és hogy ez a hang valóban a legnagyobb többség véleményre legyen, az az aranyfonál, amiről Keti Eston is beszélt, amelyet az Európai Parlament is többször kért, amelyről a tanács és a parlament is sokat beszélt, és amely most már tükröződik a stratégiai keretekben. A negyedik alapelv, én mindig igyekszem a helyi szinthez közel maradni, az emberekhez közel maradni, ez rengeteg utazást igényel. Igyekszem objektíven eljárni, őszintén viselkedni, miközben figyelem az eseményeket. Az ötödik alapelv pedig a válsághelyzetekben ezt nem is kellene mondanom, de mégis elmondom. A válsághelyzetekben arra fogok figyelni, hogy minden rendelkezésre álló eszközt használjunk. És el már ezt is említette, az összes keretmegállapodás, az országstratégiák, és így tovább, tehát, hogy minden eszközt hatékonyabban használjunk annak érdekében, hogy megelőzzük a válsághelyzeteket, és ne csak utánuk fussunk. Néhány szót a munkamódszeremről. Hát nyilvánvaló, hogy ahogy elkezdem ezt, megkezdem ezt a mandátumot, Először végig kell, hogy elemezzem az egyes országok helyzetét, az emberi jogi eszközeink állapotát, hatékonyságát, valamint demokráciai kérdésekre is kitérek. Ezt azért szeretném elvégezni, hogy azonosíthatom, azonosíthassam azokat a területeket, ahol a legfontosabb cselekednem. De azért is, hogy az akadályokat feltárjam. Tehát melyek azok az akadályok, amelyek a politika végrehajtását gátolják. A harmadik, szeretném megkönnyíteni az ajánlások végrehajtását arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az emberi jogi célokat elérni, kereskedelem, fejlesztés, vízum megállapodások, terrorizmus ellenes küzdelem, és így tovább. És az emberi jogi akciótervet is figyelembe vesszük. A negyedik dolog a szinergiák megteremtése annak érdekében, hogy a megfelelő személyekkel együttműködve az EU-ban, a nemzetközi szervezetekben, a világ országain belül jó eredményeket tudjunk elérni. Mert önök talán még nálam is jobban tudják, hogy az emberi jogi helyzetet akkor tudjuk javítani, hogyha ez a leginkább érintettek kezében van. Ötös sorban pedig mindezt igyekszem majd úgy elvégezni, hogy meghatározzam a konkrét beavatkozásokat, látogatásokat, és lépéseket. Teljesen mindegy, hogy ezek konkrét témák, kétoldalú vagy többoldalú megbeszélések vagy tárgyalások. Nagyon fontos az, hogy az emberi jogok védelme és erősítése valóban realitássá váljon a világon. A módszertanomnak azonban van egy másik fontos része is. Ez pedig hát gyakorlatilag a tárgyalásokat jelenti a stratégia kialakításában, illetve végig a mandátumom ideje alatt nagyon szorosan együtt fogok működni Kéti Estonnal, a tanácssal. Ugye a mandátumomban ez világosan szerepel is ez a feladat. Együttműködni kívánok a külügyi szolgálattal és a tagállamokkal is. Valamint a többi különleges képviselőjével az Európai Uniónak, ne felejtsük el, hogy nagyon jó ki lehet használni a szinergiákat az EU egyéb intézményei, követségei is az együttműködők listáján szerepelnek, illetve valamennyi fontos szereplő, aki hatással van az emberi jogok védelmére, betartására, és itt a magánszférára gondolok. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert fontos, hogy rendszeresen találkozzam, konzultáljak és támogatást kapjak a civil társadalmi szervezetektől, emberi jogvédő szervezetektől, nem csak a nemzetközi, hanem a nemzeti, illetve helyi szinteken is. És talán még ennél is fontosabb az, hogy én igyekszem ezeket a csoportokat erősíteni, illetve megvédeni őket az esetleges üldöztetéstől. Kedves kollégák, nagyon sokszor előfordul, hogy az emberi jogok a közös cselekvés hiányának áldozatául esnek. Ezért én nagyon aktívan keresni fogom a kapcsolatot kollégáimmal, akik más országokban, más nemzeti szervezetekben dolgoznak, az Európa Tanástól kezdve az ENSZ-en át más, szervezeteken, más szervezetekig. Az Európai Parlament természetesen mindig az együttműködés központja lesz, a szerződések, illetve az elszámoltathatósági megállapodás keretein belül, de informálisan is. Én hiszek ennek az intézménynek a fontosságában, és bízom a képviselők közös tapasztalatában. Rendszeresen tájékoztatni fogom önöket a munkám át, munkámban elért eredményekről, és eszmecserét kívánok folytatni majd önökkel. Nagyon komolyan figyelmet fogok fordítani arra, hogy a parlament mit tart fontosnak, milyen ügyeket tárgyal a sürgőségi napi rendi pontok között, milyen jelentéseket és állásfoglalásokat készítenek az egyes szakbizottságok arról, hogy hogyan lehet az emberi jogi csomagot jobban végrehajtani, és természetesen a Szaharov díjra is odafigyelek, illetve az újonnan létrehozott hálózatra is. Végül pedig kollégák, több lényegi kérdésben jelentős eredményt kívánok elérni, és tulajdonképpen erről szól a mandátumom. Az egyik a, halálos, a halálbüntetés eltörlése, a büntetetlenség elleni küzdelem, a diszkrimináció ellenes küzdelem, a gyerekek védelme, a nők védelme, különösképpen az átalakulásban lévő országokban, az LMBTS jogok védelme, a szólásszabadság védelme, és ide tartozik az internet is. Az intézmény építés, az átlátható választások megtartása, és így tovább. Egyébként az EU választás megfigyelő missziói nagyon jó kezdeményezés, vezető kezdeményezést jelentenek, és természetesen a tisztességes peres eljárás fontosságára is oda kívánok figyelni. Ez a parlament rengetegszer hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy használjuk az eszközöket, amelyek a kezünkben vannak. Az emberi jogi párbeszédek, a megállapodásokban szereplő emberi jogi klauzulák, hiszen megvannak ezek, vagy az Európai Demokráciai és Emberi Jogi Eszköz, azért, hogy konkrét és mérhető eredményeket érjünk el. És én ezt említettem önöknek, ugye van jogi hátterem és szaktudásom is, nagyon nagy fontosságot tulajdonítok annak, hogy a nemzetközi humanitárius jogot, emberi jogi egyezményeket betartsák. Ez tulajdonképpen az alapja mindennek a, az emberi jogi munkában. Hogyha prioritásaimat megpróbálnám most itt az első alkalommal meghatározni, akkor azt mondanám, hogy remélem, hogy mélyre menő kezdeményezéseket tudok majd indítani. Kedves kollégák, az év elején, az év első felében hatalmas változáson esett, estek át azok a keretek, amelyeken belül az EU külpolitikája működik, illetve az emberi jogi csomag is nagyon ambiciózis lett, nagyon erős célkitűzéseink vannak, és nagyon ambiciózus ez az akcióterv, ez a cselekvési terv. De természetesen nem találjuk újra fel Kolumbusz tojását, hiszen már a vérünkben van gyakorlatilag ez a politika. Az EU rengeteget elért, és a hétköznapi munkával ugye már nagyon sokat teljesítettek, az alelnökasszony, az EU diplomaták, a delegációk, a tagállami nagykövetek, nagykövetségek itt Brüsszelben és más országokban, nemzetközi szervezetek is nagyon sok mindent elértek, és sokat teljesítettünk a közös biztonsági és védelmi politikában, és így tovább és egyébként ez a ház is nagyon sokat küzdött a demokráciai és emberi jogi eszközért, azért, hogy támogassuk a civil szervezeteket, az emberi jogvédő szervezeteket. Tehát megvannak az eszközeink. Most csak azt kérik tőlünk, hogy a koherenciát erősítsük, hogy hatékonyabbak és láthatóbbak legyünk. Tehát most ez az a mandátum, amit rám bíztak, ez egy új elem az emberi jogok megközelítésében. De én azt is szeretném hangsúlyozni, amelyet önök is amit önök is hangsúlyoztak a tanácsnak írt ajánlásokban. Az, hogy az emberi jogi csomagot végrehajtjuk, ez egy közös felelősség. A tanács, a tagállamok, a külügyi szolgálat, az Európai Bizottság mind osztozik ezen a közös biztonsági és védelmi politikai missziók is, és természetesen én is illetve a többi különleges képviselő. Mindannyiunknak együtt kell dolgozni annak érdekében, hogy ezt a csomagot koherensre hajthassuk végre, és ebben a parlamentnek kulcsfontosságú szerepe van. Én tudom, hogy a parlament munkája nagyon sok területre kiterjed, nagyon sok szakbizottság dolgozik ezen, és tudom azt is, hogy különösen az Emberi Jogi Albizottság munkája nagyon gyakran harmóniában van a nemzetközi szintéren tevékenykedő szervezetekkel és civil szervezetekkel is. Gyakorlatilag meg kell erősítenünk az együttműködést, őszinte együttműködést kell kiépítenünk, bátraknak és reálisaknak kell lennünk, amikor közös céljainkat kitűzzük, úgy, hogy ezeket el is tudjuk érni. A saját példánkkal kell élen járnunk és vezetnünk másokat, és ugyanazokat a normákat kell alkalmaznunk saját magunkkal szemben, amelyeknek a teljesítését másoktól is elvárjuk, hiszen ettől függ a hitelességünk a világban ez egyfajta puha hatalom. Egy gazdasági hatalom tiszteletet vívhat ki ezzel harmadik országok körében az ilyen magatartással. Tehát ha a kettős mércét elkerüljük, akkor tiszteletet vívhatunk ki magunknak. Legyünk tehát tisztességesek, következetesek, és járjunk el intelligensen, és így próbáljunk meggyőzni másokat arról, hogy változtassanak, ha szükséges. És hogyha nem változtatnak, akkor térjünk csak rá az elszámoltathatóságra. És ezzel be is fejezem, tényleg egyszerre kell foglalkoznunk a múlttal, és az emberi jogsértéseket eh, kivizsgálni, elszámoltatni kell, de ugyanakkor foglalkoznunk kell a jelennel is, elkerülni a válságot, meg kell védeni az emberi jogokat és a demokráciát, hogyha esetleg veszélyben forog és közben a jövőbe is tekintenünk kell, igyekezve azon, hogy olyan struktúrákat építsünk ki, amelyeknek a segítségével meg lehet előzni az emberi jogok megsértését a jövőben. Hát, kedves kollégák, hatalmas nagy feladatról van szó, és nem ígérhetem meg önöknek, hogy mindent sikerre tudok vinni. Egy valamit azonban megígérhetek, hogy minden erőmet beleadom. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük Stavros ezt a beszámolót, és most azt javasolnám a kollégáknak, hogy először is az albizottság elnöknője kapja meg a szót, majd pedig a szokásos frakciókénti ritmust követjük majd a jelentkezés alapján, de először Lochpiller asszonyi a szó. Köszönöm szépen, és hát az Emberi Jogi Albizottság nevében is szeretnék gratulálni önnek a kinevezéséhez, és üdvözlöm újra itt körünkben az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, nagyon sokan úgy ismerjük önt, mint, mint parlamenti kollégát, de úgy gondolom, hogy rengeteg külügyi tapasztalattal tud hozzájárulni ehhez a most elnyert pozíciójához, hiszen emberi jogi tapasztalatokkal is és rendelkezik Washingtonban, a Bár társaságban is az Emberi Jogi Albizottságot vezette, és a Libe szakbizottságban betöltött pozíciója van, és nagyon sok uh, ismeretet szerzett az emberi jogok helyzetére az Európai Unióban, vagy az Unió határain, amely ugye nem olyan sokszor kerül napirendre a mi uh, szakbizottságunkban. A DROA, DROA szakbizottságban az év első felében nagyon sokat vitatkoztunk az emberi jogi csomagról, mint tudja, a parlament egy ajánlást is elfogadott a különleges képviselő mandátumával kapcsolatban, illetve a cselekvési is kapcsolatban, az emberi jogi és demokráciával kapcsolatos stratégia keretek kapcsolatban is fogadtunk el ajánlást. Ez egy nagyon ambíciózus emberi jogi csomag, és hát itt a politikai realitásokat is képviselő, hogy igenis szükség van arra, hogy fókuszba kerüljenek az emberi jogok, de itt rendkívül fontossága bír az, hogy be is tartassuk azt, amit elképzelünk. Úgy gondolom, hogy ön valóban tisztában van ennek a jelentőségével, és ahogy és elmondta, hogy milyen sok területen kíván tevékenykedni, akkor én most csak három konkrét dologra térnék ki, Számunkra itt az Európai Parlamentben nagyon fontos az, hogy rendszeresen eszmét tudjunk cserélni önnel, az ön munkájára, illetve a különböző emberi jogi helyzetekről, problémákról. Az ön mandátumának leírásában ugye azt olvashatjuk, hogy hogy talán majd tájékoztatja az Európai Parlamentet. Igen, az én anyanyelvem nem angol, ezt hallhatják is, de az, én ezt úgy értelmezem, hogy ez a megfogalmazás angolul nagyon is gyenge lábakon áll. Tehát itt, itt az áll, hogy igen, tájékoztathatja a parlamentet, úgy gondolom, hogy ezt úgy kellene megfogalmazni, hogy tájékoztatnia kellene az Európai Parlamentet. Ön ugye nagyon nehéz feladattal áll szemben, és jó lenne, hogyha formálisan és informálisan és rendszeresen tájékoztatna bennünket. Ez egyik feladata az is, hogy a, a, a világ egyik legfontosabb emberi jogi bizottságában, testületében, a Genfi Emberi Jogi Testületben eh, képviselje az ügyünket, és ugye elmondta ön is, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Unió egyhangon szólaljon meg, és hogyha New Yorkban, az ENSZ-ben is beszélünk, tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy egyhangúan, közösen lépjünk fel az emberi jogok érdekében. Talán ez részletesebben is kifejthetné, hogy hogyan látja ön a szerepét, és hogyan kíván e, ennek érdekében dolgozni. Brüsszelben az, e, az ENSZ emberi jogi főképviselőjének ugye irodája van, és ez rendkívüli módon segíti a munkákat is. Ugye itt nem európai emberi jogi standardokról, normákról beszélünk, hanem itt egyetemleges globális um, emberi jogi normáknak kell eleget tennünk, és a Genfi emberi jogi tanács egy nagyon fontos testület, amely ezt e, felügyeli, és az ön munkájának is ez egy nagyon fontos részét fogja képezni. Aztán az emberi jogi párbeszédeket is említette. Kínával, Oroszországgal folytatunk ilyen párbeszédet, és hogyha most arra van szó, hogy ez mennyire hatékonyan folyik, és hát ugye tudományos szempontból is értékelték már ezen emberi jogi párbeszédek eredményességét, és hát azt láthatjuk, hogy itt nincs okunk optimizmusra, tehát erről is beszélhetne, hogy hogyan javíthatnánk az emberi jogi párbeszédek hatékonyságát annak érdekében, hogy ne csak beszéljünk egymáshoz. Hát nyilvánvalóan a párbeszédnek ez a feladata is, de hogyan lehetne elérni azt, hogy a párbeszédek konkrét ö, javulást érjenek el az emberi jogi sértésektől szenvedők életében. Köszönöm szépen. We ask you to use no more than two minutes. Azt szeretném kérni, hogy két percét tovább ne beszéljenek. Szala Franka úr az első, aki szót kap. Köszönöm, elnök úr. Labrinidis úr a néppárti frakció nevében szeretném üdvözölni itt, és gratulálni szeretnék kinevezéséhez az emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselő posztjában. Egy sor régi kollégával találkozott itt a parlamentben, és elmondta, azt is, hogy ez az első fellépése az új pozíciójában, és igyekszik természetesen mindenek eleget tenni, minden elvárásnak, remélem, hogy sikerül is. Lambrinidis úr, a mi támogatásunkat természetesen élvezi kötelezettségei teljesítése során. Az alábbit szeretném még hozzáfűzni. Ön is tudja, hogy az Európai Parlament nagy súlyt helyez az önnel való együttműködése, nem csak azért, mert ön korábbi képviselő, hanem ismert személye is az emberi jogoknak az egész világon, és tudjuk egyébként, hogy itt nem lehet egyetlen országra kihegyezni ezt a tevékenységet, ez globálisan kell fellépni. Ön is említette, hogy kétféle mércét alkalmaznak Oroszország, Kína, Ukrajna témája is felvetődött példaként ezt is hallottuk, és bizony két mércét használnak, vegyük csak például a Timosenko esetet. Ön nem csak a külügyi szolgálattal fog együttműködni, hanem a legkülönbözőbb egyéb testületekkel is Genfben, New Yorkban, de az itteni főigazgatósággal is, amely ezen a területen felelősséget kapott, de a nemzetközi büntető törvényszéket is meg kéne itt említeni, ez rendkívül fontos testületnek mondható az emberi jogok témájában. Ön egyébként említette a véleményszabadságot és a Szaharov díjra szeretnék ebben az összefüggésben emlékeztetni. És ez már innentől a mi ügyünk, bennünket frakcióként pedig természetesen a pakisztáni, a szíriai esetek is érintenek, élvezi tehát ön a támogatásunkat. Hogyan tudja majd az említett demokratikus záradékokat alkalmazni, amelyeket a társadalmi szerződések tartalmaznak? Köszönöm szépen már előre a választ. Köszönöm szépen. Anna Gomes, aki koordinátor itt a szakbizottságban, Mindenkit szeretnék üdvözölni, és nagyon örülök annak, hogy kinevezték ebbe a pozícióba, és azt gondolom, hogy az Európai <clears throat> Parlament alelnöki pozíciója óta jól ismerjük Önt, és tudjuk, hogy milyen kiváló munkát tud végezni, ezért külön örülünk, hogy megkapta ezt a pozíciót nem sok idő telt el azóta elhagyott bennünket, de hát nagyon fontos munkát végzett, és most is fontos munkát fog végezni, és tisztában vagyunk azzal, hogy ön kiváló jelölt erre a posztra, és jól fogja végezni a munkáját. Stavros, köszönöm szépen a személyes bemutatkozást is, árvaként nőtt fel, tudjuk, hogy ez itt vannak a gyerekkatonák, a gyerekmunka, a AIDS fertőzés, stb. Tehát ez általában az emberi jogi sérelmek következtében alakul ki ez a helyzet, és ezért nagyon fontos, hogy empátiával közeledjünk az ilyen témákhoz, és minél nagyobb az empátia, annál jobban tudunk dolgozni ezen a területen. Szeretnék eh, még egy dolgot hozzátenni, mint Barbara is mondta, az integráció a Genfben például, vagy New Yorkban nagyon fontos, hogy dolgozzunk, de mit tudunk még tenni? Természetesen beszélnünk kell a halálbüntetésről is, magas szintről indulunk, de ennek ellenére az EU főképviselőjének, a külügyi szolgálatnak is megvan a maga feladata. Igenis jobban kell figyelniük arra, hogy mi történik Genfben és New Yorkban, fokozottabban be kell avatkoznunk, és a törekvéseinket jobban kell érvényre juttatni. A frakciónk nevében mondhatom fontos, amit elmondott itt. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk áldozatokkal, de ehhez el kell menni a kórházakba, börtönökbe, beszélni kell velük. Nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot alakítsunk a nemzetközi bíróságokkal, és napról napra kell figyelemmel kísérni, és hát erre szeretnénk téged megkérni, téged is, hogy jobban figyeljünk arra például a Szíria pillanatnyilag igenis napirenden van, és ezért azt kérem, hogy ezt külön nézzük meg, ez legyen az első prioritásod. Köszönöm szépen. Sajnos nincs mikrofon. Donkesz úr, és utána remélem jobb példával jár elő, mint a korábban szólók, és betartja a két perces időt. Donkesz úr. Három, három kérdést szeretnék feltenni az első kérdés, hogyan biztosítják azt, hogy a civil társadalom képviselőivel megfelelő párbeszéd alakuljon ki itt Brüsszelben, de a harmadik államokban is és a harmadik országokban hogyan tudjuk támogatni a változások fő képviselőit, hogyan tudjuk meghallgatni az embereket. A második kérdés, a cselekvési terv említi az iránymutatásokat a véleményszabadsága és a vallásszabadság területén. Miért kell ezt annyira támogatnunk itt az Európai Unión belül? Hogyan kívánjuk ezt képviselni az EU-n kívül ezt a felvetést? És hogyan tudjuk biztosítani, hogy a vallásszabadság és a véleményszabadság tényleg érvényre jutjon? Mi a helyzet az ateista és a nem ateista emberek a hitekkel? Ez rendkívül fontos ebben az összefüggésben. Nézzük meg például Tibetet. A harmadik kérdés pedig, eh, hogyan tudunk konzisztens politikát kialakítani az emberi jogokban itt az EU-ban. Szeretnénk azt látni, hogy az EU tényleg az emberi jogokat nemzetközi szinten elsősorban képviseli, de és fel kell lépnünk mindenhol, ahol emberi jogok sérülnek, hogyan tudjuk elkerülni a kettős mérce alkalmazását hogyan tudjuk fokozottabban figyelemmel kísérni az ilyen dolgokat, és hogyan tudunk ezen a területen haladni. I'm very happy to see Mr. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt láthatom ma Brüsszelben Lambrinidis urat. Nagyon sok barátot hagyott itt. Hát én vagyok az egyike, erre büszke vagyok elmondhatom nyilvánosan is, és hogyha valamit tanultam a, az Stavrosa eltöltött eh, időnkből, az az, hogy harcolni kell, eh, még az nagyon őszintén kell biztosokkal, eh, főképviselőknek is adott esetben harcolniuk annak érdekében, hogy elérjék a céljukat. Az önkinevezése rendkívül fontos annak érdekében, hogy végre felszámoljuk azt, hogy Európa nem beszél egy hanggal, közös hanggal. De hát ki nem hisz az emberi jogok egyetemlegességében. Éppen ezért Európa egy hangon is tud beszélni, méghozzá az ön hangján fog most már az emberi jogok kérdésében szólni Európa. Főképviselőként azt jelenti, hogy ön képviseli, ön a közös hangja Európának az emberi jogi kérdésekben. A 27 különböző nemzeti érdekekkel, diplomatákkal ön fog konzultálni uniós szinten, és ön lesz az első, a, aki, aki felszólal az emberi jogok megsértése ellen. Most pedig szeretnék Donsk kolléga egyik pontját megismételni a belső-külső konzisztenciáról következetességről szólva két nagyon fontos pont van, amelyet meg kell említenünk. Az egyik a menekültek kérdése. Elmondta ön is, hogy mindenképpen fontos, hogy megváltoztassuk, javítsuk az emberek életét, és az biztos, hogy az Európai Unió egyelőre kevesebbet tesz a menekültek érdekében, mint amennyit tennie kellene. A második kérdés. Én polgárjogi ügyvéd voltam, de emberi jogi aktivisták nélkül nem lehetünk elég erősek, és nem tudom, hogy mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy támogassuk az emberi jogi aktivistákat, méghozzá különösen azon országokban, ahol például az Európai Unió energiában érdekelt, például Kínában mit tesz majd az emberi jogi aktivisták segítésének érdekében. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Lembrenidis úr, ugye már évekkel ezelőtt együtt utazott velem az Egyesült Államokba, és éppen ezért tudom, hogy egy nagyon elkötelezett politikus, és szeretném frakciónk nevében gratulálni a kinevezéséhez. És lenne egy nagyon konkrét kérdésem is. Bevezető szavaiban ugye azt említette, hogy a válsághelyzetekkel is kíván foglalkozni, illetve a vallásszabadság is fontos önnek. Hetek óta egy ilyen válsághelyzetet, helyzetnek lehetünk a tanulni, amely erre inkább kiélesedik Pakisztánban. Ugye a blasfémia vágyát e, emelték egy kiskorú lány ellen, és ez a kislány továbbra is fogságban van, és most még újabb e, e, hasonló vádakat emelnek vallásos személyek, egyházi személyek ellen, és kérdezem, hogy az Európai Unió mit kíván ezzel tenni, hogy tud felszólalni az Unió, vagy mit tud mondjuk Hollandia tenni, a Pakisztán esetét a blasfémiával kapcsolatos törvények esetében hogyan befolyásolhatom, mit lehet tenni ezen kislány esetében. Ezek nagyon konkrét kérdések részemről, de valóban szeretném tudni, hogy ezen kérdések tekintetében már tudja, hogy milyen lépéseket kíván tenni. Aztán hallottam arról is, hogy Egyiptomban, egy, egy, ahol ugye egy új alkotmány kerül kidolgozásra, a kopt kisebbséget az egyiptomi állam pénzügyi felügyelete alá fog kerülni, pedig az állam semmiféle pénzzel nem támogatja a kopt keresztényeket így, tehát kérném, hogy az egyiptomi alkotmányozó gyűlés üléseit ezzel kapcsolatban kevese nyomon, és aztán rátérnék még a csütörtök délutáni sürgősségi kérdésekre is. Jó lenne, ha az illetékes biztosokon kívül önt is hallhatnánk az egyes kérdésekben felszólalni. Most pedig Ramlérénész úr kapja meg a szót. Mm-hmm. Köszönöm szépen. Én nagyon értékelem a kérdéseiket, de amint gondolhatják, eh, nem kívánok feltétlenül menni a válaszolni, hiszen nem csak itt az, az első látogatás, hanem egyébként is ez az első nap. Tehát úgy látom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a a következő hetekben vannak olyan dolgok, amelyeknek külön figyelmet kellene szentelnem, és egyet is értek ezekkel a fontos kérdésekkel. Barbara, nagyon köszönöm a kedves szavaidat. Köszönöm, hogy itt bemutattál körbe. Ugye mi nagyon szorosan együttműködtünk az Emberi Jogi Szakbizottságban, és, és nagyon várom, hogy együtt dolgozunk igen, rendszeresen tájékoztatni foglak benneteket. Will, mondom angolul, tehát e, foglak benneteket mindenképpen rendszeresen tájékoztatni, vagy meglátjuk menet közben, hogy ez hogy működik, ez az eszmecsere. De rendszertelen időközönként, ha úgy akarod, nem hivatalos minőségben is kívánok rendszeresen kapcsolatban állni az Európai Parlamenttel itt a, az európai külügyi politikával kapcsolatban ugye megvannak a nagyon konkrét szabályok, amelyeket szeretnénk én is tiszteletben tartani, de hát ez egy, egy ilyen állatorvosi ló, mert nem, nem is tartozok én se soha, sehova, de éppen ennek megfelelően nagyon rugalmas is vagyok, amelyet szeretnék kihasználni, és mindenképpen konzultálni, és fogok nagyon sok mindenkivel, és konkrétabban önnek és az Európai Parlamentnek is folyamatosan tájékoztatást fogok nyújtani. Tudom, hogy milyen rendkívüli feladatok állnak uh, előttem, hát gondolhatják, hogy mennyi munka, mennyi utazás áll előttem a következő hetekben. Itt mindent meg kell vitatnunk, és majd meglátjuk, hogy mi lesz a legjobb módja ennek a tájékoztatásnak, de én igazából akkor szeretem tájékoztatni az embereket, amikor van mondani valóm, amikor valamit letettem az asztalra, vagy van valami uh, amiről beszámoltok, és nem csak bájtsevejt folytatunk. Úgy gondolom, hogy ez, ez még hatékonyabb lehet így hogy ezt már mondtam a bevezető szavamban is. És hát uh, mondanom sem kell, hogy a lehetősége és a képessége annak, hogy Genfben és New Yorkban egyhangulag, közös hangon szólhatunk fel, ez, ez ó, ennek óriási jelentősége van ugye az EU-nak megfigyelő státusza van az ENSZ emberi jogi tanácsában, de ez is egy lehetőség most, hogy, és én szeretném is megragadni ezt a lehetőséget, hogy bevezető szavaimban is mondtam, hogy minden meggyőző erőmmel azon legyek, hogy, hogy megértsem azt, hogy mi lehet a, a legnagyobb közös többszörös mi lehet az, amiről ben meg tudunk állapodni, amiről mindenkit meggyőzhetek, aki ezen folyamatokban részt vett. Mert nagyon várom is ezt tulajdonképpen, és jövő héten a Genfi küldöttség vezetőjével fogok találkozni, nem sokára, tehát Genfben leszek, hogy, hogy találkozhassam az érintettekkel személyesen is, tehát már is tárgyalni fogunk. Aztán az emberi párbeszédek kérdése. Tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, erről már komoly eszmecserét folytattam másokkal, és parlamenti képviselőkkel, civil szervezetek képviselővel, és, és hát ez az egyetlen módja annak, hogy bizonyos helyeken változást érjünk el, de hát tudjuk, hogy az önök jelentései, például a Richard jelentése is és mások is említették már a múltban azt, hogy nincs megfelelő kiértékelési rendszer, nincsenek referenciaértékek, célkitűzések, hogy megvizsgáljuk az eredményességet. Úgy gondolom, hogy itt a párbeszédek esetében nagyon sok javulást érhetnénk még el, és akkor ugye említették többen is Oroszországot, Kínát, itt még van javítani való, és és én mindenképpen egy figyelmet fogok szentelni annak, hogy javítsuk itt a helyzetet. És én is azt gondolom, hogy, hogy hát a beszéd kedvéért nem érdemes beszélni, de itt a párbeszédek valóban van értelme, és itt ne, nem csak a párbeszédek keretében, hanem politikai viták, a lehető legfelsőbb szintű politikai megbeszélések szinterén is tárgyalni, beszélni kell. Ez egy nagyon komoly dolog, hogy feljebb lépjünk a létrán, nem csak ebben a kis párbeszéd katujában ragadjunk meg, ahol konzultáltunk. És hát úgy gondolom, hogy vannak más módjai annak, hogy különböző országok a konstruktívan eszmecserét, párbeszédet folytassunk. Nem úgy, ahogy most eh, tesszük, hanem még ezen túl menően. És, eh, de eh, mindenképpen vannak olyan témák, olyan egyének, amelyek és akik fenyegetésben élnek, tehát és ha, úgy gondolom, hogyha, hogyha van lehetőség arra, van befolyásuk arra, hogy az érintett országokban változást érjünk el, akkor ezt meg is fogjuk tenni. Aztán Szala Franka úr, sok, köszönöm szépen a te kedves szavaidat, és számos alapvető emberi jogi kérdésben az elmúlt hét évben nagyon hatékonyan együtt dolgoztam a néppárt, az már-már ijesztő, ez a néppárt erejét mutatja, úgy gondolom kiválóan együtt fogunk működni, valamennyi frakcióval. Hiszen nyilvánvalóan vannak nézeteltérések, ezt tudják, de hát az emberi jogok kérdésében úgy gondolom mindenkinek helyén van a szíve. És hát és hát erre az erőre van szükségünk ahhoz, hogy hatékonyak, eredményesek legyünk. Aztán említettem a vezetőmben a kettős mércet. Igen, ez, ez, ez számomra egy fontos dolog, és hát tudom, ha említettem, hogy tudom, hogy nem könnyű dolog, az nem mindig egyszerű, az mindig mindenhol azonos mércét alkalmazni, de én őszintén úgy gondolom, hogy nincs más módja annak, hogy, hogy bármiféle erőfeszítést is tegyünk. A rengeteg említett országban, említettek önök is néhányat, de van még sok ország, ahol, ahol fel kell lépnünk az emberi jogokért, és ott, hogy tárgyalagosan és a legjobbunkat nyújtva tudjunk fellépni, és, és valóban biztosítani tudjuk azt, hogy az emberi jogok a napirendre kerüljenek. Ennek érdekében fontos az, hogy mi hogy dolgozunk. És hát, amint mondtam, minden külpolitikai probléma esetében vagy a gyökerek visszanyúlnak az emberi problémákhoz, vagy éppen a megoldás eh, részét képezik. Tehát minden ezzel kapcsolatos vitában, eszmecserében eh, fogjuk ezt mondani, hogy, hogy a főképviselő asszony és a tagállamok hogyan kívánják végrehajtani azt, amelyet a stratégiai tervben megfogalmaztak. És, és hát amiért én küzdöttem, és amiért az Európai Parlament is régóta között, azt most a 27 tagállam egyhangulag támogatja, ez benne van a stratégiai keretben. Ez nyilván van fekete-fehéren ott áll, ez még engem is megdöbbentett. És hát az emberi jogok bármilyen országos legyen szó, mindenképpen a szívügyem lesz, bármilyen konkrét ügyös legyen szó. Aztán legyen szó akár energiával kapcsolatos kérdések, legyen Kínáról, vagy bármely más országról szó. Az én feladatom az, hogy az inga mindig az emberi jogok felé lengjen ki ezen eszmecserék megbeszések keretében. Minden, minden tekintetben az emberi jogi stratégiának megfelelően természetesen. Azt mondhatják, hogy, hogy engem, engem arra neveztek ki, hogy én legyek az a nagy légy, amely időnként megcsípi a lovat, és akkor ugrik majd egyet a ló. De én mi tényleg mindent meg fogok tenni annak érdekében, következetesek legyünk, hiszen a stratégiai keret, és ezt követelem meg tőlünk, eredményesnek kell lennünk, és éppen ezért láthatónak is kell lenni az elkötelezettségünknek. Aztán a szabadság szabadsága, Szalfrankó nyilvánvalóan egy nagyon fontos kérdés, és hát már a parlamenti munkám során is foglalkoztam ezzel, és nagyon sok önök által említett ügyről fogok beszélni már pénteken, és a, a, ismerik a, a mandátumomat, tudják a biztonsági tanácsban és, és minden érintett testületben a, ők mindenképpen irányt fognak mutatni nekem, és sok mindent meg kell még vitatnunk még nem tudom, hogy melyek lesznek a következő időkben azok a konkrét ügyek, amelyekre e, külön hangsúlyt helyezek, de hát a véleménynyilvánítás szabadság az minden helyzetben, minden országban mind, e, nagyon fontos, és az is fontos, hogy milyen módokon valósulhat ez meg, például az interneten és tovább. Szóval ez mindenképpen nagyon fontos e, helyet foglal el a, a munkámban. És itt hát egy új világgal állunk szemben, azok, akik a kibertérben ö, szólalnak fel, tehát valahol ott kín az, az interneten ma már nekik is el kell, fel kell ismerjük azt, hogy ez egy valóságos tér, mindenki részt vesz az itt folyó kommunikációban, és az alapvető emberi jogokat elektronikus kommunikáción keresztül is tudjuk nyomon követni és betartatni, legyen szó akár oktatásügyről, vagy bármilyen más területéről az életnek. Aztán egy másik kérdés, amelyet Belde úr és Szafranka úr is felvetett, illetve Donkes úr is, beszélt erről, ezért köszönetet szeretnék mondani mindhármók. Ez a vallási és hitbéli szabadság kérdése. Köszönöm ezt a kérdést. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt években tapasztaltuk azt, hogy hogy nagyon sok tettet követtek el, nem is konkrétan egy-egy vallás képviselő ellen, de nagyon sok felekezett vallás személy ellen. Például ugye Belde úr említette Pakisztán példáját nagyon is helytállóan, ahol ezt a keresztény lányt elítélték, de hát Líbiát is említhetjük úgy, aztán a Mali, Timbuktu, ahol nagyon sok mindent elpusztítottak a különböző szentélyeket, erről a főképviselő asszony is nyilatkozatot adott, és hát máshol is nagyon komoly antiszemita támadásoknak lehetünk tanúi az elmúlt napokban is. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Igen, a, a diplomáciai szinten is felszólalunk ezzel, és mindent megteszünk azért, hogy ezzel nem felszólaljunk. Itt, itt több oldalú elköteleződésről kell, hogy beszéljünk, és most Dankins úr kérdésére térnék ki. Én úgy vélem, hogy nagyon is optimizusra ad okot az, hogy a különböző állásfoglalásokban, a több oldalú megegyezésekben a nyelvezet megváltozott, és, és most már nem olyan fogalmakkal operálunk, amelyek mondjuk az egyik vallás egy másik vallás felé helyezné, vagy azt implikálná, hogy csak egyetlen vallás vagy hit megengedhető, és minden más elutasítandó, ez nem az, amire a szabadság szól, hanem ez pontosan az ellentéte a szabadságnak, a, a hit élet szabad gyakorlásának pontosan az ellentéte, hiszen az a mindenféle diszkrimináció és, és akadályoztatás nélküli vallásgyakorlást uh, kell, hogy biztosítsa. Kedves Richard barátom, valóban a gyermekek kérdése, és nem csak az én figyelmem középpontjában hanem, áll, hanem a, az, a jövő évi Európai Uniós kampány e, részét is képezi a gyermekek védelme. És hát sajnos még van itt nyolc további kérdés, tehát itt gyorsabban kell válaszolnom. Rújnak is köszönöm a kedves szavakat, nagyon sokak a, ugye baráti kapcsolatban álltunk, és én ezt a ki is fogom használni, hogy az önök elképzeléseit, bölcsességét így felhasználhassa, de nem fogom semmiképpen sem arra felhasználni, hogy a kritika elől elmenekül. Tehát, hogyha úgy gondoljátok, hogy kritikába kell él, élnétek, akkor igaz, hogy talán egy magánbeszélgetésben ezt jobban viselném, mint nyilvánosan, de ha nyilvánosan kívántok kritizálni, akkor tegyétek ezt meg. Aztán talán nem hallottak róla, de, de most előtt, hogy a hogy a hatóságok rossz nyomon haladtak Pakisztánban, és ezt a lányt hamis vádakkal illették, és ezért a helyi imámot vádolták most meg nem tudjuk, hogy fog alakulni ez a helyzet, de úgy tűnik, hogy, és erre utaltam is a beszédem, hogyha ha fokozatosan sikerül elérni azt, hogy az emberi jogok fontossá váljanak a hatóságok és az adott országban élők számára, hogyha ezt e, elérjük, hogy egy folyamat beinduljon, akkor sokkal nagyobb, sokkal jobban reménykedhetünk abban, hogy valóban ennek lesz valami eredménye is, mint hogyha csak itt röbdösünk mindenfelé, és nagy nyilatkozakat teszünk. Köszönöm szépen. Nyolc további hozzászóló van. Azt javaslom, hogy most kikapcsolódott a mikrofon. De kérem, hogy egy-egy percben igyekezzenek hozzászólni, jó? És akkor minden nyolcan szót kapnak. Péter Leor. Köszönöm szépen. Hálás vagyok a világos szavakért, a bevezetőért. Megértem azt is, hogy személyes tapasztalatai vannak a totalitarizmussal kapcsolatban, ezért ilyen aktív az emberi jogok területén az első téma az Európai Unió alapjogi kartája, az emberi méltóság, az ember élethez való joga. Ez természetesen minden nemű emberi jog alapja kell, hogy legyen. Ön korábbi kollégaként tudja, hogy gyakran kerülnek veszélybe a jogok védői, és nagyon különböző álláspontok alakulnak ki, szélsőséges álláspontok, amikor a még meg nem született élet védelméről beszélünk. Most ehhez nem szólt hozzá mindedig egyértelműen. Kíváncsi lennék, hogy ezeket a jogokat hogy fogja megvédeni a programjában, és ehhez kívánok nagyon sok sikert. Ismerem önt a parlamentből, és tudom, hogy ezt a szinte lehetetlen feladatot el fogja láthatni, és ön is elmondta, demokrácia nélkül nincsen emberi jog. Ez egy fontos kijelentés az EU-nak a hitelességét tekintve az emberi jogoknál nagyon komoly problémái vannak. Ugye kettős mércét alkalmazunk, hallgatunk, stb. Nézzük meg például Etiópiát nem szabad elfelejtenünk azt a sok ezer embert, meg a sok újságírót Etiópiában, és együttműködtünk az ottani diktátorral, de hasonló óriási problémáink vannak az elszámoltathatóságot tekintve. Hogyan tudjuk összekötni a fejlesztési politikát az emberi jogok politikájával? Ezen kell dolgoznunk, itt nagy lépéseket kell tennünk. Ezért szeretném felszólítani önt, hogy nézze meg a fogyatékkal élők jogait, hogyan alakulnak ezek, hogyan hajtják végre az ENSZ idevágó konvencióit, hogyan kezelik az ilyen jellegű problémákat a partnerországaink. Köszönöm szépen. Lambsdorff úr. Köszönöm szépen. Elnök úr Stavrovnak gratulálni szeretnék az új munkájához ugye már beszélt arról, hogy ha mindent el akarna végezni, akkor egy napra 48 órára lenne szüksége, és gyakorlatilag minden jót kívánok a munkája során. Két nagyon konkrét kérdésem van. Tényleg prioritást akarok kiléteni szisztematikus módon az olyan országok között, amelyek amelyeknél problémák merülnek fel, Oroszország, Etiópia, Észak-Korea, vagy vannak más országok, amelyek átulókoromban vannak, amelyek nem ragadtak el, amelyek tényleg igyekeznek haladni az emberi jogok területén. Vegyük meg az országokat az arab tavasz után, afrikai államok, Kuba is talán ide tartozik. Tudunk -e itt egy szisztematikát kialakítani, vagy esetről esetre vizsgáljuk, de nézzük meg, hogy egy rabbi több Berlinben összevertek az arab fiatalok. Tehát mit tudunk kezdeni egy ilyen helyzethez? Nagyon érdekelne. Köszönöm szépen, mondja Söflin képviselő. Gratulálni szeretnék. Itt vagyok, jelzi a képviselő úr. Önnel szemben beszélt az emberi jogi párbeszédről, a soft powerről, a puha hatalomról két nagy területről van szó, amit még szeretnék hozzátenni, hogy alaposan meg kell vizsgálni. Az egyik az aránytalan büntetés kérdése. Vannak EU polgárok bárhol a világon, és elkövetnek valamit, ami nem jó, de sokkal rosszabb büntetésben részesülnek, mint amit Európában kapnának. A másik pedig olyan jogi folyamatokat, illeti jogi eljárásokat illeti, amelyek nem ütik meg az európai színvonalat. Megemlítenítem a bolíviai tóesül esetet, és ez nagyon fontos lenne a napi rendünkre tűzni. Frau Kappa. Kappa asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni, és nagyon örülök, illetve büszkévé tesz, hogy görögként üdvözölhetem itt a körünkben, és egy görög ember vállalta fel és kapta meg ezt a magas hivatalt elsőként. Nagyon bizankodóak vagyunk, hogy a feladatot jól fogja ellátni. Arról szeretnék beszélni, amit Jan említett az Európai Unión belül az emberi jogok helyzetéről, mi a véleményünk. Természetesen fontos, hogy az Európai Unió jó képet mutasson kifelé, de azért belül is vannak emberi jogi problémáink. Vegyük például a romák kérdését. Mm, és itt szeretném feltenni a kérdést, hogy EU-ként és hogyan tudjuk a hitelességünket erősíteni, illetve konkrétan a te pozíciót, hitelességét hogyan tudjuk erősíteni. Köszönöm szépen. Valóban szinte elérzékenyültem a bevezetése során és nagyon sok mindennel egyetértek, nagyon sok mindent át tudok érezni azzal kapcsolatban, amit elmondott. Kollégák is elmondták már, hogy nagyon nehéz munka lesz ez, de biztos, hogy ez az elkötelezettség segíteni fog. Egy kérdésem van, és egy javaslatom. Az egyik, egy szervezet, az Európa Tanács tevékenységéről szeretnék beszélni. Természetesen számos probléma merül fel, ahol átfedések vannak az EU és az Európa Tanács között, és természetesen meg ki kell alakítani egy jobb együttműködést, és az Európai Unió és az Európa Tanács között. A második egy, hogyan tudnánk ezt megtenni, ez a kérdésem, a második egy ajánlás pedig eh, Tényleg abban bízom, hogy ön jó együttműködést alakít ki annak érdekében, hogy a folyamatainkat, eljárásainkat erősítsük a civil szervezetekkel. Tudom, hogy már eddig is jó kapcsolata volt a civil szervezetekkel, és azt hiszem sokkal nagyobb hatékonyságot lehet elérni, és jobb eredményt lehet elérni, hogyha ezt a együttműködést kialakítjuk. Chrysler Dörfer úr. Kedves Stavros, tudom, hogy németül tanulsz, németül fogok beszélni, hogy egy kis első leckét adjak. Bajorul nem kell tudni, persze, de a bajorul is tudni kell, meg kell érteni a bajorokat is, bármilyen butaságokat mondanak, de Dobrint úr esetében is megértették. Nos, Stavros úr, Stavros, nem akarok túl sok további kérdést feltenni, eddig is sok kérdést feltettek, arra kell figyelni, azt szeretném mondani, hogy ne aprózzuk el a tevékenységünket. Amit látunk, az a jéghegy csúcsa, és egy dolog világos, és itt a kettős mércét szeretném megemlíteni még, Természetesen mindenkinek vannak kettős mércéi, itt a parlamentben is senki se tökéletes, de azért neked lehetőséged van arra, hogy ezt csökkentsük, és hogy a minimális szintre vigyük, és magasabb szintről te meg tudod nézni, hogy ne legyen, vagy gondoskodni lehet arról, hogy ne legyen annyi kettős mérce, mint eddig. 58 másodpercet használtam, rossz volt a kérdés, ugyanis nincsen magasabb standard, magasabb szint, mint egy képviselő szintje, ezért a kérdése nem fog tudni válaszolni. Munic asszony, a szó. Munic asszony. Köszönöm szépen. Stavros. Üdvözöllök itt eh, ebben a szakbizottságban, és gratulálni szeretnék. Az EU hitelessége nagyban függ attól, hogy te hogyan végzed a feladatodat, hiszen különböző országokkal kell együttműködni, hatékony együttműködést, koherens együttműködést kell kialakítani a világ többi részével. Nem csak a kül- és belpolitika koherenciáról van szó, hanem a külpolitikán belül is Például a menekült ügyek kérdésében, a menekültek kérdésében kell koherensen viselkednünk. Arról van szó, nem csak arról, hogy egyes dolgokat kipellengérezzünk, hanem nagyon konkrétan meg kell vizsgálni, hol sértik meg szisztematikusan az emberi jogokat. Ilyen például a halálbüntetés kérdése. Az EU-nak nagyon egyhangúan kéne fellépnie az halálbüntetés ellen, vagy a nőjogok értelmében itt politikai jogokról is beszélnünk kell. Hát nézzük meg például Szaudarábiát. Tényleg konkrét, hatékony pozíciót tudunk majd kialakítani ebben a témában? Hogyan tudunk például fellépni Izraellel szemben, amikor ez szükségessé válik? Tudunk-e itt koherensek lenni? Ezek a nagy kérdések vagy megállapodások a Grúzia esetében hogyan tudunk betartatni Mm, fenntartunk kapcsolatokat adott országokkal, de Kubával például nem. Holott a helyzet nem nagyon különbözik. Mi a helyzet azon államokkal, ahol a gyerekjogok sérülnek? Nos, külön leges képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, thank you to all. I think that, I think that... Mindenkinek köszönöm a kérdéseket. Nagyon fogy az időnk. Azt hiszem, több kérdés is hasonló témák köré csoportosul. Azt mondanám, hogy például, ami a fejlesztés és az emberi jogok viszonyát illeti, Anna például említette ezt, hogy problémás, nem csak ez persze, hanem ugye a kereskedelmi megállapodások és így tovább, ezek is. Rengeteg jó munkát kell végezni annak érdekében, hogy a bizottság, a tanács, a külügyi szolgálat együtt tudjon működni. Mindenki belead apait, anyait, a szívét adja ebbe. A stratégiai keretek világosak, de azt tudjuk, hogy a gyakorlatban az elmélet nem mindig olyan könnyen valósul meg. Tehát tényleg nagyon sok eh, lesz az apró munka. Nem lesznek mondjuk sajtóközlemények, nem fog senki zászlókkal rohangálni az utcán, és azt kiabálni, hogy ez milyen fantasztikus munka, hanem az apró részletes munka lesz a lényeg, amelyel már foglalkoznak a külügyi szolgálat munkatársai. Annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő embereket, a megfelelő kapcsolatokat. Én egyébként az elkövetkezendő hetekben a biztosokkal és mindegyikkel találkozni fogok aki ugye a főbb területekkel foglalkoznak, ahol az emberi jogok is fontosak. Aztán az egyes földrajzi képviseletekkel, osztályokkal is beszélni fogok a külügyi szolgálaton belül, mert a térségeket nem lehet elválasztani az emberi jogoktól, akkor sem, hogyha ezt sokszor így teszik. De minden, amit most mondok, nagyon nehéz és fontos munka, de még egyszer mondom, ugye ez nem lesz a reflektorfényben. Attól függetlenül, mert ez nincs a reflektorfényben, nem fogom ignorálni, hanem fejest ugrok bele, és elvégzem. Hiszen végül, ha oda jutunk, hogy sikerül az intézményközi együttműködést megvalósítani, és a, mondjuk a cselekvési terv ajánlásait mind megvalósítjuk, akkor sokkal hatékonyabbak leszünk, mint hogyha én ezer sajtótájékoztatót tartok szerte a világon. Úgyhogy én inkább erre fogok összpontosítani, ez egyáltalán nem kérdés. De lesz majd még lehetőségem arra, hogy a tanács véleményét meghallgassam pénteken, az önök véleményével és a tanács véleményével együtt azért gazdagodhatok és konkrétabb dolgokat tudok majd megfogalmazni. A kettős mérce, ezt is említették. Egy valamit hadd tisztázzak. Nem, Alexander, az én mandátumomnak nincsen köze az Európai Unión belüli emberi jogi vagy alapjog, alapvető jogok megsértéséhez. De világos az, hogy az a képességünk, hogy következetesek legyünk önmagunkkal, megerősíti a külső fellépésünket. Tehát azért munkám során, még akkor sem, hogy ez nem lesz a megbizatásom része, azért azt nem tehetem meg majd, hogy nem követem az EU-n belüli eseményeket. Bizonyára te is tisztában vagy vele, hogy nagyon gyakran, és ez botrányos egyébként, hadd tegyem hozzá, mert hát Európában azért demokrácia van, nyílt politikai eszmecserék folynak az emberi jogok megsértéséről, és így tovább. Tehát én még megpróbáljuk ugyanezt elérni más országokban, ahol ilyen nincs, ahol nincs ez a szabadság, és akkor azt mondjuk, hogy na és akkor mi van ezzel kapcsolatban, és azzal. És akkor válaszolnak nekünk, de hát az első dolog mindig az, hogy saját magunkkal szemben legyünk következetesek. A második dolog viszont, Ugye ez nem lehet érv azzal szemben, hogy más országokban ne alkalmazzuk, vagy ne védjük az emberi jogokat, azt, hogyha az EU-ban vannak ilyen problémák. Sokszor hiányzik ez egyébként sok országban, és elfogadhatatlan. Én nagyon keményen fogok küzdeni annak érdekében, hogy a demokratikus eszmecsere megvalósuljon. És hogy ezt mindig alapvetésnek feltételezzük. Úgy működjön, ahogy azt kell, és úgy védjék az emberi jogokat és az alapjogokat, ahogy kell. Ugyanakkor Monyiz asszonynak abban is igaza van a kettős mércével kapcsolatban, amit elmondott. Hát igen, a kettős mérce az nem csak egy olyan kérdés, ami ugye a között figyelhető meg, hogy mit teszünk az EU-n belül és az EU-n kívül, hanem gyakran sokan hangsúlyozták azt a fajta kettős mércét is, amelyet ő szerintük az EU alkalmaz a az EU kívüli országokkal szemben szerte a világban. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt felvetették, mert a tanácssal folytatott eszmecserében meg fogom említeni mindenképpen. Tehát ezt nagyon alaposan át kell gondolni, hogy ezzel a fajta kettős mércével mit kezdjünk, nem könnyű, de mindenképpen kezdeni kell vele valamit. Aztán Európa Tanács. Csak kapcsolatos kérdés. Igen, hát nincs konfliktus. Én rögtön megkerestem az emberi jogi biztost az Európa Tanácsnál, Muznik urat. Nagyon jó együttműködés van közöttünk, elmegyek majd Strasbourgba, és meglátogatom tehát, hogyha bármit mondhatok a mi szerepünkről, akkor az az, hogy kiegészítjük egymást. És egyébként ezt gondolják az Európa Tanácsban is. Nagyon sok eszköz van. Tehát mi nem csak, hogy tiszteletben tartjuk az Európa Tanács munkáját, hanem nagyon nagyra becsüljük e, azt, és a saját két oldalú tárgyalásaink során is felhasználjuk, támaszkodunk ezt, felhasználjuk ezt a munkát, támaszkodunk erre. Tehát gyakran azt kérjük, hogy tessék, teljesítsék az egyes országok az Európa Tanács felé tett vállalásaikat, és így tovább. Hát gyakran csak arról van szó, hogy az intézmények között mégis valami fajta félelem létezik, és túl sok a félelem olyan intézmények között is, akik valójában szövege, szövetségesek és nem ellenfelei egymásnak. Úgyhogy én megpróbálok majd mindent megtenni annak érdekében, hogy a szinergiákat erősítsük, hiszen így lehetünk a leghatékonyabbak. Kreuzedörfer kolléga is említette a kettős mércét. Azt hiszem, hogy gyors választ adtam, és nyilván ezt részletesebben megnézem. Söpflin úr, köszönöm, hogy felvetett ezt a két kérdést, figyelembe fogom ezeket venni, és megvizsgálom majd őket. Tulajdonképpen Pedle úrnak is köszönetet mondok, mindenkinek köszönetet mondok, elnézést kérek, hogyha nem válaszolok esetleg egyenként részletesen, ez volt az utolsó kérdés. Egy valamit szeretnék megtenni, amit egy éve nagyon szerettem volna. Azzal fejezni be, amit Koppa asszony mondott. Azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon örül annak, hogy az EU új különleges képviselője görög. Hát elég jól ismernek engem ahhoz, hogy azt is tudják, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy görög vagyok, és hogy európai. De mivel Kopasszony említette ezt, akkor az önök engedelmével, Barbara és Elmár az engedelmetekkel. Szeretném megkérdezni, hogy ebben a teremben hányan vannak akik az meghallgatás mellett vagy ellen vannak. Az iper és a kata szavakat használtam, és még egy-két görög szót itt mondok. Ki az, aki tartózkodik? Igen, ott tartózkodik valaki. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szorosan tudunk majd együttműködni. Hát most megpróbálom majd kibányászni a hasznos dolgot mindenből. Megpróbálok a lehető legszorosabb kapcsolatot tartani önökkel, és támaszkodni az önök tapasztalatára minden információt. Meg fogok osztani önökkel, amit a látogatásaim során szerzek, hogy a munkájuk hatékonyabb lehessen. Elköteleztem magam az iránt, hogy a civil szervezetekkel és másokkal helyi szinten együttműködök. Tehát tényleg mindent bele fogok adni. Még egyszer köszönöm szépen. Lieber Stavros, herzlichen Dank für die Darlegungen. Köszönöm szépen, Stavros, a magyarázatokat. Nagyon baráti hangulatban történt ez. Nyilván beszélnünk kell még a továbbiakban is, de azt hiszem jó együttműködés áll előttünk. A katta szép szót pedig nem fogjuk olyan túl gyakran használni, remélem. Minden esetre köszönöm szépen, minden jót kívánok ami az ügyet magát illeti, ez egy fontos dolog, de az Európai Unió számára is egy fontos feladat ez. Ezért sok minden jót kívánok, minden jót kívánok, közös érdekünk ez. Meine Damen und Herren, Hölgyeim és uraim, te kérem, hogy nyugodjanak le, és üljenek le. Ich möchte jetzt den Tagesordnung szeretném most akkor a következő napi rendi pontot elkezdeni, méghozzá méghozzá a következő napirendi pontunk az egy szavazás lesz. Az uniós polgárok konzuli védelméről külföldön. Erről szavazunk tehát. Méghozzá elektronikusan szavazunk erről a napi rendi pontról. Nem tudom, Ojuland asszony, az előadónk itt van-e? Nem? Akkor ő sem akadályozhatja meg, hogy elkezdjük a szavazást. Kérem, most már legyen csendős nyugalom. Ojuland asszony nincs tehát itt. Akkor döntsünk gyorsan, mielőtt ideérne. van néhány módosító indítványunk, először a 20-asról szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, a tartózkodás elfogad. Aztán 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor következik a 27-es módosító. 27-es mm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 as mellette ellene. Akkor erről még egyszer szavazunk. 29-es mellette, mellette, ezt akkor ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 13-18 arányban elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmincegyes es mellette ellene úgy tűnik hasonló helyzet, mint az előbb, de ezt is leellenőrizzük, azt hiszem, hogy el lett utasítva. De megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. 13-20 arányban elutasítva. Aztán 30, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor elektronikusan szavazunk az egészről. Lezárom a szavazást. 32 igen szavazat, egy nem szavazat elfogadva. Köszönjük szépen! Majd valaki üdvözli az előadó asszonyt, Kolyba úr, majd megteszi ezt.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 Kedves kollégák, térjük rá a következő napi rendi pontunkra. Fondo per l'asilo e la migrazione. A menekültügyi és migrációs alap tehát a következő témánk, és Kiriákos Mavronikolas a vélemény előadója, de elment a parlamentből, és Sofoklész Sophokleos a helyettese, illetve hát aki az utóda nincs itt, ezért Koppa kolléga fogja helyettesíteni őt, és ő vezeti be ezt az eszmecserét. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a szakbizottságunk véleményt ad ebben a témában a LIBE szakbizottságban. LIBE szakbizottságnak. Mindenkit emlékeztetek arra is, hogy csak egy eszmecserét tartunk, ez pedig a ma délutáni eszmecsere, és 22 mozosító indítványt nyújtottak be a kollégák. Tehát akkor kezdjük rögtön azzal, hogy kopászonynak átadom a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. President. As you may Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára tudja, hogy a biztonság, migráció, illetve a külső határok kezelése területén a bizottság most a 2014-től 20-ig terjedő időszakra azt javasolja, hogy egyszerűsítsék a programokat, két oszlopos struktúrát hozna létre, létrejönne ugye egyszer a menedék és migrációs alap, és ehhez egy új belbiztonsági alapot hoznának létre, amely új, tehát ez újonnan jön létre. Az első alap ugye az integrált migrációs menedzsment területtel foglalkozik, tehát a migráció minden szempontja, minden aspektusa, az integráció, az illegális, nem EU állampolgárok visszafordítása, és így tovább ide tartozik. Igen, jelentős ez a külső dimenzió, és persze szükséges ez ahhoz, hogy a bepolitikai, belső biztonságpolitikai prioritásokat követni tudja az EU a külső országokkal szemben is. A pénzügyi támogatás rendelkezésre fog majd állni annak érdekében, hogy a folytonosságot biztosítsuk, ez ugye az Európai Unióban kezdődik ez a folyamat, és az nem EU-s országokban ér véget sürgős helyzetekben a gyors reakciót is lehetővé teszi majd ez az alap. Úgy tervezték meg tehát az alapokat, hogy gyorsan, megfelelően eh, tudjon lépni majd az Unió. A külügyi bizottság üdvözli tehát ezeket a lépéseket, amelyeknek segítségével az alapot felhasználva a szolidaritás megvalósul valamennyi tagállam között, és ugye hatékony lesz a politikai koordináció, illetve a tehermegosztás. Hangsúlyozzuk azt, hogy a koherencia és a következetesség mennyire fontos az intézkedések, között, amelyeket a külső finanszírozási eszköz keretén, illetve ennek az alapnak a keretein belül hoznak meg. Különösképpen akkor ugye, hogyha ezt az alapot arra is felhasználják, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködést támogassák. Például a visszafogadási megállapodások, a mobilitási megállapodások, a regionális védelmi programok végrehajtásakor. Általánosabban még azt mondhatom, hogy természetesen az EU külső fellépésével harmóniában, összhangban kell használni ezt az alapot, és az alapelveknek meg kell ennek felelnie, hogy az Európai Uniós Szerződés 21-es cikke felsorolja ezeket az alapelveket. A külügyi szakbizottság tehát nagyon határozott és világosan, meghatár, világosan megfogalmazott fellépést szeretne látni, különösképpen a programozási időszakban ennek az alapnak a kapcsán. Azért, hogy elkerüljük az átfedéseket harmadik országok esetében, hanem ehelyett inkább az átfedések helyett a kiegészítős kiegészítő jelleget hangsúlyozzuk, és a szinergiákat használjuk ki. Az alap felhasználását természetesen az alapjogok, alapjogi követelményeknek megfelelően kell elvégezni. Bármilyen fellépés, amit ez az alap finanszíroz, erősítse az alapjogok védelmét és az előírások betartását. Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr! Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván? Kopa asszony nagyon meggyőző volt, úgy tűnik. Akkor Katalina Wolfova kollégának adom meg a szót, aki a belügyi főigazgatóságtól kellene, hogy itt legyen a körünkben. Nem tudom, hogy itt van-e. Parancsoljon. Jó napot kívánok, igen, köszönöm szépen. A bizottság képviseletében tehát, a belügyi főigazgatóság képviseletében szeretném megköszönni az előadóasszonynak a módosítókat, és üdvözlöm a Parlament Külügyi Szakbizottságának a véleményét a jövőbeni belső biztonsági pénzügyi eszközről. Különösképpen ami a migrációs alapot, illetve a másik alapot illeti, elmondhatom, hogy osztjuk a bizottság véleményét, tehát természetesen az alapjogokat betartva kell ezeket az alapokat felhasználni. És egy, ezért tette meg a bizottság azt a lépést is, hogy a 24-es preambulum bekezdésben hivatkozik arra, hogy minden lépés, amelyet ez az alap támogat, meg kell, hogy feleljen az alapelveknek, amelyek a, ugye az alapjogi kartában szerepelnek. Talán arra is gondolhatunk, hogy egy-két aspektus, amelyet a képviselők itt felvetettek, a javaslatban, illetve az alapban, tehát ezeket meg lehetne erősíteni, ami pedig a, a, az alap külügyi dimenziónának komplementaritását illeti, nagyon jogosan mutat rá a szakbizottság véleményében arra, hogy ez az alap egy új külső dimenzióval fog bírni, egy új elem jelenik meg ebben a külső dimenzióban, amelynek célja, hogy harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokat kíván támogatni. Olyan kapcsolatokra van itt szó, amelyek közvetlen hatással bírnak az Európai Unión belüli ügyekre is. tehát itt az Európai Uniós érdekeket szolgáló kapcsolatokról van szó, és hát nyilvánvalóan a többi külső fellépésbeli eszköz ezt ki kell, hogy egészítse, tehát a komplementaritás mindenképpen fontos. Itt vannak már ugye olyan mechanizmusok, amelyek most is szem előtt tartják azt, hogy hogy a különböző hogy ezek eh, komplementer, kiegészítő módon működjenek ezek a különböző eszközök. Itt, eh, itt nyilvánvalóan fontos, tehát, hogy milyen tevékenységeket folytatunk, és hogy a, az Európai Külügyi Szolgálatot is kiegészítsük és segítsük munkában. Akkor pedig, ha nincs további hozzászólás, akkor emlékeztetnék arra, hogy szeptember 6-án szavazunk erről a jelentésről. Rátérjék akkor a következő naprendi pontra, ugye itt a 2013-as költségvetési év általános költségvetéséről van szó, Anneli Jetemáki asszony az előadónk, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 162 módosító érkezett, különböző természetű módosítókra van itt szó. 22 ezek közül az AFET eh, véleményére vonatkozik, erre is felhívnám a figyelmet. És ma délután még eszmecserét folytatunk tehát erről, és akkor csütörtökön, szeptember 6-án szavazunk majd. Tehát akkor kérném, hogy a különböző opciókkal kapcsolatban nyilatkozzanak. a jettem, aki asszony a szó. Hello everyone and... Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy újra találkozunk a nyári szünet után. Láthatjuk, hogy a bőrszínük is megváltozott ahhoz képest, ahogyan önöket júniusban vagy májusban láttam. Mint az elnök már beharangozta, nagy számú módosító született. Holnap meg kell fontolnunk, meg kell beszélnünk az árnyék előadókkal a dolgot, először velük, aztán később persze az egész szakbizottsággal összeülünk, és valamennyien tehát, és abban bízom, hogy megállapodásra jutunk, abban, hogy mi is legyen az irányvonala a szakbizottságunknak. Hangsúlyozni szeretném, hogy itt az ideje hogy a szakbizottságunk lépjen, és ennek megvan a lehetősége is, hogy egyértelműen kimondjuk, mit is szeretnénk, amennyiben a prioritásainkban meg tudunk állapodni. Ugyanis, hogyha mi meg tudunk állapodni, akkor nyilvánvaló, hogy a költségvetési szakbizottság belemegy abba, amit mi mondtunk, de azért aláhúzom, hogy nem mi döntünk a költségvetési ügyekben szakbizottságként, hanem mások döntenek őszintén szólva. Ezért szeretném elmondani, hogy rendkívül optimista vagyok abban, hogy a holnapi eszmecserék után <clears throat> sikeresek leszünk, és meghatározzuk az irányvonalunkat. Abban bízom, hogy a szomszédsági politika a korábbiakhoz hasonlóan, meg a palesztin ügyek is megmaradnak prioritásként, de alá kell húzni azt is, hogy világossá kell tenni, hogy amit az Európai Bizottság javasolt, az nem a végeredmény. Igyekezni kell kompromisszumokra jutnunk, és meg kell adott esetben sokkal kevesebben is meg kell tudni állapodni. A külügyi szolgálat esetében azt mondhatjuk, hogy 5%-os módosításra született igény, de szerintem túl sok, ha ezt meg kell beszélnünk holnap. Lehet, hogy ennek a, a felére jutunk, lehet, hogy valamivel többre de mindenképpen itt az ideje, hogy a frakciók megtárgyalják ezeket a témákat, mik a fő prioritások. Pillanatnyilag persze kész vagyok ezt megvitatni és meghallgatni, hogy önök hogyan vélekednek erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gala kolléga, a néppárti előadó. Köszönöm szépen elnök úr. Köszönöm szépen a jelentés készítő neki. A 22 módosítót tudomásul vettem, és hát ezt értékelni fogjuk. Az értékelésünk pedig attól függ, hogy ezekkel a módosítókkal, a javaslatokkal hogyan tudunk eleget tenni a szükségszerűségeknek. Tehát arról van szó, hogy cselekvőképesnek kell lennünk a külpolitikai területen, és természetesen figyelembe kell venni, amivel hozzánk fordulnak, illetőleg meg kell néznünk, hogyan tudunk saját kezdeményezéseket alkotni, hogy harmadik államokban változzanak adott esetben a dolgok. Olyan szempontból vizsgáltam tehát a módosítókat, hogy azt mondtam igen vagy nem a végén, a vizsgálat végén, de ez az alapján történt, hogy biztosítjuk-e azt, hogy az, amire a javaslatot tett az Európai Bizottság, az tényleg helyreálljon. Hogyha úgy gondoltam, hogy a tanács prioritásokat rosszul jelölt ki, a kolléganő említette a szomszédsági politikát, ez a déli szomszédokat érinti, meg a keleti szomszédokkal, de Palesztina is olyan prioritás, azt gondolom, mint mindenki tudja, hogy itt szükség van a pénzre. És minden nemű csökkentés egy politikailag rossz jelzést küldene, másrészt meg már tudjuk, hogy ezt végre is kell hajtani, amit akarunk, mert erre szükség is van. Tehát alapvetően a bizottsági költségvetés újrahelyetása a legtöbb területen, és hogyha két módosító is benyújtásra került, amely a bizottsági költségvetés tervezet teljes vagy részleges helyreállítását célozza, akkor mindkettő esetében azt mondom, hogy igen, mert hát mindenképpen többet kapnánk, mint amivel jelenleg rendelkezünk. De az is világos, hogyha a teljes helyreállítástról szavaz a többség, akkor a részleges helyreállításra vonatkozó módosító nyilvánvalóan okafogyottá válik. Ez tehát az én, a néppárt vonala, és hát ennek megfelelően is fogunk majd szavazni, illetve a kompromisszumokról dönteni. Köszönöm szépen! Következő hozzászólás Muniz asszony, a szocialisták részéről, aki egyben árnyék előadó is. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illeti aki asszonyt is. Ugye születtek itt eh, változások, módosítások a legutóbbi eszmecserénk óta, illetve az első jelentés tervezet óta, és hát úgy láttam, hogy a módosítások jó irányba mutatnak, legalábbis a frakcióm így látja, de azért teljesen meggyőződve nem vagyunk még arról, hogy ez a helyes irány, hiszen úgy gondoljuk, hogy a keleti politikát is figyelembe kellene venni a módosításoknak az Európai Külügyi Szolgálat költségvetésének tekintetében, különben nem fogjuk elérni az általunk kitűzött célokat, hogyha ilyen alulfinanszírozott programokat dolgozunk. Aztán ugye vannak olyan kompromisszumok, amelyek egyesek részére elfogadhatók, más módosítók esetében nem elfogadhatók. Itt ugye az előadó azt javasolja, hogy 2,5%-os viszonylag szerény emelést kellene megcélozni, de miért pont 2,5%? 28 millió sorsáról van itt szó, ezt javasolta a, a tanács, aztán 5,7%-os lett volna az eredeti emelés, de hogy lett ebből 2,5%? Miért csökkentették ezt az arányt? És mit szól az Európai Külügyi Szolgálat ez a csökkentés? Ezt pontosan tudnunk-e mielőtt kompromisszról dönteni tudnánk. Aztán úgy gondoljuk, hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak mindenképpen szüksége van megfelelő finanszírozásra ahhoz, hogy jól tudjon működni és hogyha a, a, annak különböző költségvetési igények, akkor azt fedeznünk is kell annak érdekében, hogy megfelelőképpen föl lehessen építeni az Európai Külügyi Szolgált, és megfelelően működni tudja. Ami aztán mennyiségeket illeti, hát itt Gáler úrral értek egyet, ugye itt ugye láthattuk a bizottsági számokat, Különösen gondolok itt most azokra a területekre, amelyek számunkra fontosak, tehát Afganisztán, Latin Amerika, a szomszédságpolitik, ezek a földrajzi osztályok, a déli és keleti területek, aztán a tematikus eszközök szintén fontosak. Itt mindenképpen a bizottsággal értünk egyet, ami pedig az emberi jogi eszközöket illeti, és a szomszédsági eszköz, itt is a bizottsággal értünk egyet. Mi úgy gondoljuk, hogy minimálisan is garantálnunk kell ez, ezeket a, ezeknek az eszközöknek a, a működését, tehát a javasolt összegeket vagy meg kellene tartani, de semmiképpen kellene csökkenteni. hogy különböző jelentésekben is azt követeltük, hogy, hogy a különböző intézményekkel szemben következeteseknek kell lennünk, emellett tehát ki kell tartanunk a költségvetésben is, a mi elképzeléseinknek tükröződniük kell, és úgy látom, hogy ezzel kapcsolatban egyetértés uralkodik. Aztán a szükséges 300 millióról ugye 280-ra csökkentettük az, a köpötka terén az egyik összeget, és hát ez mindenképpen magyarázatos, hogy miért csökkent ez az összeg. Úgy gondolom, hogy itt az előadónak, tehát még azelőtt, hogy hozzá tudnánk járulni ehhez a jelentés, az magyarázata kell szolgálnia a csökkentéseket, meg kell magyarázni. Most pedig a bizottság részéről Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani Munisza asszonynak, Galer úrnak és Protner asszonynak és a módosítókért, amelyek a bizottság költségvetés tervezetet kívánják helyreállni. Vannak bizonyos csökkentések, a tanács részére fontos volt, különösen a stabilitási eszköz tekintetében, ami pedig az előadó módosítóit illeti, ő az igazgatási költségvetési tételek helyreállítását nem kéri, nem kívánja valamennyi pénzügyi követelést és kötelezettségvállalási előirányzatot fenntartani, de úgy gondolom, hogy nekünk a tanácssal szemben, és azt kell mondanunk, szükségünk van ezekre a forrásokra, és rossz helyen akar spórolni a tanácssal, a kifizetési előirányzatokra, mert nem is akarok beszélni, csak összességében azt szeretném mondani ennek a szakbizottságnak, hogy a költségvetés szerkezete a külpolitika terén nagyon fontos, ugye az előadó asszony szerint ugye 15 új költségvetési tételt kellene bevezetni, összesen ezzel 23 új költségvetési tétel jelenne meg egy politikai területen belül. Hát ez számukra nem tűnik észszerűnek, és ez az intézményközi megállapodásra szembe megy, és a külügyi főképviselő elszámoltathatóságával kapcsolatban is felmerülnek kételyek, hiszen ő sokkal átláthatóbbá akarta tenni a kül- és biztonságpolitikát, és a költségvetés terén is ugye ezt kellene tükrözni. Aztán ami Grúzia, Afganisztán, Koszovó esetében már itt történtek lépések a megfelelő irányba, de a külpolitika többi területén is azt az átláthatóságot meg kívánták teremteni az új szerkezetre, és hogyha most mégis Eh, új módosításokat eszközünk, amelyek ez ellen mennek, hát ez nem lenne túl helyes. Tehát itt fontos, hogy átláthatóvá tegyük különböző pénzügyi forrásokat. Minden egyes végrehajtott művelettel kapcsolatban nagyon fontos ez minden egyes költségvetés tétellel kapcsolatban nagyon fontos ez, de hogyha 23 költségvetési tételt vezetünk be, és a, a forrásokat így elaprózzák, akkor ez az igazgatási adminisztratív terheket is a, a, a, nagyon az égbe emelni. Hát ez nagyon sok terhet róna a bizottságra, illetve hát ez anyagilag sem lenne mindegy és, hát olyan, és a végén olyan kifizetési előrehajzatokkal operálnak, amelyeknek politikai értelemben semmi hasznuk nincsen. Ennyi tehát a mi véleményünk az előadó véleményével kapcsolatban, ami pedig a békéépítési kapacitást illeti úgy gondoljuk mi, hogy a stabilitási eszköz ezt már lefedi a békeépítési kapacitási eszköz keretében, és 2014 és 2020 közötti időtartamról beszélünk itt, ugye? Tehát kérem, hogy az ide vonatkozó módosítókat még egyszer vizsgálják meg, elnök úr. Köszönöm szépen. Azzal zárjuk ezt, hogy szeptember 6-án lesz a szavazás, erre szeretnék mindenkit emlékeztetni. Elnézést kérek az előadótól, elfelejtettem visszadni neki a szót, hogyha összekívánja fogni az elhangzottakat, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak itt kérdések arra vonatkozóan, hogy a költségcsökkentést azt mivel támasztják alá, Ugye én itt a költség növekedés mellett érveltem, szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy én az erős Európai Uniós kül- és biztonságpolitikát támogatom, de nem minden csak a pénz kérdése. Mert az EU külpolitikájának az ereje nem csak ebben van. Természetesen a finanszírozás hiánya is fontos, de a szándék, a politikai akarat hiánya is probléma. Hogyha nem állunk egységesen emögött a külpolitika mögött, akkor nem lesz ez sikeres. Persze a források hiánya mindig gondot okoz, ezt elismerem, és ezért mondtam azt, hogy ugye az a véleményem, hogy mindenképpen meg kell találnunk a közös nevezőt a szakbizottságon belül, és arról is meg kell állapodnunk, hogy az egyes költségvetési sorokon akkor milyen százalékokat szeretnénk látni. Százalékos növekedést. Azt is el kell mondani még, hogy ugye én is, több kollégám is jártunk külföldön, rengeteg út során, és én is, és mások is az ilyen látogatások során gyakran tapasztaltuk, hogy voltak hiányosságok, nem mondjuk nem 100 millió eurós összegekről van szó, de hát azért mégis két példát hadd említsek. Nemrégiben jártunk egy országban, nem fogom megnevezni ezt az országot, tulajdonképpen bárhol lehetett volna ez a látogatás. De a lényeg az az, hogy egy EU-s projektet valósítottak meg a családon belüli erőszak ellen küzdve, és én ott megkérdeztem a, az illetékeseket, hogy mire használták pontosan fel ezt a pénzösszeget. A projekt vezetője képtelen volt azt elmondani, meghatározni, hogy mit is jelent a családon belüli erőszak. Tehát ez a pénzösszeg pazarlás volt, kidobott pénz volt az ablakon. Aztán például Irakon, Irakban páncélozott járműveket vásároltak, tényleg erre szükség van a helyzet veszélyessége miatt de ezeket a járműveket évek óta nem használják, azért, mert valami fajta administratív probléma merült fel, valaki nem végezte el a papírmunkát, és így tovább, és időközben kénytelen volt az EU ugyanilyen járműveket bérelni, miközben ott állnak a megvásárolt járművek. Tehát én ilyen problémákra gondolok, most, hogy ezt a kettőt említettem, tehát a a is sorolhatnám a többit is. Megvan a pénz, de az az igazság, hogy a pénz fel, ezek felhasználását senki sem ellenőrzi. Tehát valahogy nincs meg ez a szenvedély, ami szükséges ezeknek a politikáknak a végrehajtásához. Zárásként pedig még valamit hadd mondjak. Van valami, ami ugye nagyon hiányzik, ez pedig a politikai akarat, és emiatt nem elég erős az EU külpolitikája. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm az asszony záró megjegyzéseit, és most pedig rátérünk a következő napi rendi pontunkra ajánlások a tanácsnak, a bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak az EU és a Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalásokra vonatkozóan. Az előadó asszonyunk, Liza Jakonszári asszony, és arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a szakbizottságunk a felelős bizottság, az INTA szakbizottság pedig véleményt fog benyújtani nekünk december 18-áig. A témában a ma délutáni az első eszmecsere. Még azt is bejelentem, hogy egy meghallgatást is tartunk majd Kazaksztánról, ez pedig szeptember 19-én lesz, délután 3 órakor. Mielőtt megadnám a szót az előadó asszonynak, még arra is emlékeztetném önöket, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje szeptember 11-e déli 12 óra. Ezek után pedig kérem az előadó asszonyt, Jákonszári asszonyt, hogy foglalja össze, vagy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát érdekes lett volna, hogyha ezt a témát rögtön Stavros Lambrinidis kérdései után vettük volna, tűztük volna a napirendre, a vele folytatott eszmecsere után, mert eh, ennek a megállapodásnak a megkötése, illetve a tárgyalások, amelyeket Kazaksztánnal folytatunk, igen szorosan kapcsolódnak Lambrini Riszúr munkájához. Kazaksztán régóta eh, problémás pont, nagyon gyakran szerepel a parlament napirendjén, és azt hiszem, hogy ez most sem változott. A parlament márciusban elfogadott egy állásfoglalást, akkor azt mondtuk, hogy sürgetjük a kazak hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a kazaksztáni emberi jogi állapotokat javítsák, viszonyokat javítsák. Az új a partnerségi és együttműködési megállapodások folytatott tárgyalások pedig a politikai reformok kapcsán elért előrehaladástól kell, hogy függjenek. Akkor ezt fogalmaztuk meg. Nagyon érdekes egyébként, mert Kazaksztán és az Európai Unió is rendkívül szeretné frissíteni, megerősíteni ezt a partnerségi megállapodást, úgyhogy ne felejtsük el azt sem közben, hogy hatalmas gazdasági fejlődésen esett át az ország a, fejlőd, a függetlenségének 20 évében. Egy pragmatikus partnerről van szó. Ez az ország nyitottnak mutatkozott a reformok irányában, és azt is láttuk, hogy szándékában áll a lehetőségeket feltárni, kihasználni. Kollégáimmal együtt több találkozón vettünk már részt, konzultációkat is tartottunk az ajánlások megfogalmazása során. Szeretném tehát megköszönni az árnyékelőadók munkáját és hozzájárulását. Sajnos nem tudtunk minden értékes, fontos javaslatot beépíteni a szövegbe, amely az árnyék előadóktól érkezett. Nagyon sokat beépítettünk, de végül aztán nagyon szigorú szabályokkal találtuk magunkat szembe. A szöveg hosszát ugye korlátozzák, maximum 6000 karakter hosszú lehet ez a szöveg, és ezért arra kényszerültem, hogy drasztikusan csökkentsem a hosszát ennek a szövegnek, de igyekeztem odafigyelni, hogy a főbb aggályok, témák megmaradjanak. Ez azt jelenti, hogy majd én, mint raportőr, előadó is módosítókat fogok benyújtani később. Elnök úr elmondta már, hogy a módosítók benyújtási határideje jövő hét csütörtök. Nagyon röviden szerettem volna kitérni a főbb témákra, amelyek ebben az ajánlásban szerepelnek. A tanácsot is és a bizottságot is, ahogy már korábban elmondtam, arra kértük, hogy mindenképpen gondoskodjanak arról, hogy ez az új megállapodás valóban átfogó és előretekintő kereteket adjon a Kazaksztánnal folytatott együttműködésnek, és a prioritásokra figyeljen oda, az emberi jogok, a demokratizációs folyamat, a jó kormányzás, a fiatalok, az oktatás, a környezetvédelmi fenntarthatóság, energia, kereskedelem, befektetés, közlekedés, illetve a közös fenyegetések kell szembeni eh, fellépés, ami a politikai párbeszédet és együttműködést illeti. Nagyon fontos azt garantálni, hogy következetesek legyünk a többi EU politikával. És ugye az, hogy a több többért alapelvet érvényesítsük. Fontos tehát azt garantálni, hogy az eredeti együttműködés erősítése megmaradjon, illetve a közép térségben a szomszédsági kapcsolatokat javítsuk, illetve hogy ezek javuljanak, ehhez járuljunk hozzá. Ezt bizalomépítő, bizalomerősítő intézkedésekkel lehet elérni. Ami pedig a gazdasági együttműködést illeti. Garantálnunk kell azt is, hogy Kazaksztánt ösztönözzék arra, hogy tegye meg a lépéseket a vt hoz való mielőbbi csatlakozás irányában. Az Oroszországgal és más országokkal alakított vámunióbeli tagsága nem lehet a VTO tagság akadálya. Aztán ugye az emberi jogok, alapvető szabadságok kérdése. Ezen a területen sajnos visszaesést tapasztaltunk. A parlament állásfoglalásának megfelelően, különösképpen itt a márciusi állásfoglalásra gondolok, ragaszkodunk hozzá, ahogy ezt is korábban elmondtam, hogy a tárgyalások előrehaladása mindenképpen kapcsolódjon ahhoz, hogy a politikai reform folyamat hogyan halad előre az országban, és hogy valóban kötelezze el magát az ország az emberi jogok és a demokrácia mellett. Ezt Stavros, pontosan erről beszéltünk Stavros Lambrinidis-szel is itt az előbb. És pontosan erre gondoltunk, amikor azt mondtuk, hogy az Európai Uniónak igenis konkrét klauzulákat és mércéket kell beépíteni az ilyen megállapodásokba, hogy a reformok mérhetők legyenek, mert egyébként mindez csak jó szándék marad. Írott szavak, és nem fognak ezek a gyakorlatban megvalósulni. Azt várjuk tehát, hogy Kazaksztán teljesítse, hajtsa végre az emberi jogi cselekvési tervét. Ami a kínzást illeti, Kazaksztának meg kell, hogy feleljen az ENSZ követelményeinek. Az ENSZ kínzás ellenes bizottsága megfogalmazta már az, ajánlás, az ajánlásokat, tehát ezeket az ajánlásokat Kazaktának is teljesíteni kell. Az Európai Uniót arra is kérjük, hogy a tárgyalásokat a vízumkönnyítés kapcsán is kezdje meg, mert a vízumkönnyítés a gazdasági, kulturális, tudományos cserét könnyíthetné, és az emberek kapcsolatokat alakíthatnának ki egymással. A független civil társadalom erősítését is szorgalmazzuk, és minél több ágazatot próbáljunk bevonni az eszmecserébe az oktatási, kulturális csereprogramokat szeretnénk, hogyha erősítenék. Azt hiszem, ezek nagyon fontos ajánlások, különösen a tárgyalások jelen szakaszában. Említettem már, hogy a főtárgyalóval is Vigándóral találkoztunk többször, és biztos vagyok benne, hogy az árnyékelő adókkal folytatott munka is ugyanígy halad majd, és akkor ezen, ennek a munkának a végén formába önthetjük, végleges formába önthetjük az ajánlásainkat. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. A néppárt képviseletében Jegle asszony következik, mint árnyék előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jakoncári asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jó tárgyalásokért. Nyilván igaza van abban, hogy azt mondja, hogy az összes javaslat, ami szóba került a tárgyalások során, és amiben egyet is értettünk és támogattuk egymást, ez aztán mégsem került be a jelentésébe részben, és hát tudjuk, mik a szabályok, ezért van ez így. Ezért eh, szeretnék köszönetet mondani az ő munkájáért, amit elvégzett. Másrészt pedig szeretném elmondani, hogy az a partnerség és együttműködési megállapodás régóta létezik. Most egy elmélyített, megerősített együttműködésről van szó, ami azt jelenti, hogy többet kéne tenni, mint amit eddig tettünk, illetőleg tehettünk és nem tudtuk minden fejleménynek eleget tenni, vagy alkalmazkodni, reagálni rá. Ugyanis arról van szó, az emberi jogok területén vannak elvárásaink, a jogállamiság, a jó kormányzás kérdésében, a demokratizálás kérdésében is vannak elvárásaink, viszont azt is látnunk kell, hogy teljesen más jellegű kultúrával szembesülünk ebben az esetben, és éppen ezért az én véleményem is az, hogy kellő időt kell szánni ezekre a folyamatokra, és kellő respektussal kell fellépnünk, de el kell, hogy mondjuk azt is, hogy Kazaksztán mindenféle memorandumot, emberi jogi megállapodást alá is írt, és kötelezettségeket vállalt ezek keretében, és ezeket nekünk el is kell várnunk, hogy teljesüljenek. Az emberi jogi cselekvési terv végrehajtásához is ragaszkodnunk kell, és azt kell, hogy mondjuk, hogy partnerként jövünk, nem megleckéztetni akarjuk őket, és egyenlő felekként kívánunk tárgyalni mindannyiukkal, és jó lenne, hogyha mindkét fél profitálna ezekből a megállapodásokból. Mi, meg Kazaksztán és a kazaksztáni emberek is. Kazaksztánnak igenis van egy politikai szándéka, és elkötelezettsége is ezen a területen, ezt egyértelműen ki kell, hogy fejtsem és az, amit 99 óta láttam ebben az országban, azóta vagyok az említett delegációban, és bizony pozitív jelzések is érkeznek. Persze nem vagyunk teljesen elégedettek. A fiatalok képzése, szakképzése fontos. Ez nekünk is fontos, meg Kazaksztánnak is fontos. Számomra az a fontos, hogy még inkább, mint eddig, és ilyen módosítóim vannak a beruházások, a gazdaság, a kereskedelem területén lépjünk. Fontos az is, és ez nehéz, hogy az energia és közlekedési, a vízgazdálkodási és környezetgazdálkodási kérdéseket feltegyük Kazaksztánnak, amikre szükség van, de vonatkozik az egész Közép-Ázsiára. Az energia és a víz egy közös probléma, ott nem csak kazak, ezzel nekünk is foglalkoznunk kell Fontos még számunkra a határőrizet, az emberkereskedelem és a drogkereskedelem kérdése. Kifejezetten köszönetet mondok Gunnar Wiegand főtárgyalónak. Nem magától értetődő az, hogy mennyire bevon bennünket a tárgyalásaiba, és ezt az előadó is elmondta már, milyen jól tájékoztat bennünket, és mennyire szeretné azt, hogy megértsük, mit csinál parlamenti szinten is, és ezt vállaljuk, amit ő elér. Ezért kifejezetten szeretnék köszönetet mondani neki. Úgy gondolom, hogy a végén, hogyha az Európa Tanácsot is be tudjuk vonni, például a Velencei Bizottságon keresztül, lényeg az, hogy akkor jól fogunk tudni együttműködni, és ma is azt mondom már, hogy fogadjuk el ezt a megállapodást. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászóló? Ha úgy tűnik, hogy senki más nem kíván hozzászólni a témához, akkor lezárjuk ezt a pontot, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, bővítés, politikák, kritériumok és az Európai Unió stratégiai érdekei ennek a címe. Az előadó asszony, Koppe asszony, már nagyon sokat dolgozott, és most a harmadik eszmecserénél tartunk. A kollégák majdnem 300 módosító indítványt nyújtottak be ehhez a jelentéshez. És körülbelül 20 kompromisszumos módosító született annak érdekében, hogy sikerüljön eh, átfogó konszenzusra jutni. Hát akkor kopász, hogy most megint eh, visszaadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a kollégáknak azt a nagy érdeklődést, amit a jelentésem iránt tanúsítottak. Említette az elnök úr, hogy kb. 300 módosító született, és ezek nagyon értékes hozzájárulások az én személyes munkámhoz, annak érdekében, hogy így a fontos kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a bővítési politikát érinti. Én 20 kompromisszumos módosítót nyújtottam be, hogy az egyes módosítókat valahogy összefogjam, hogy konszenzusra jussunk különböző kérdésekben, és nagyon elégedett vagyok, mert a legtöbbel kapcsolatban már sikerült megállapodnunk. Ennek a jelentésnek a benyújtása kapcsán ugye már volt két eszmecsere, volt két meghallgatás is, Úgyhogy mindannyian tudjuk, hogy melyek a főbb témák, tehát ezeket nem fogom felsorolni. Kíváncsian várom mindenkinek a véleményét, különösképpen a kompromisszumos módosítókról, és én nyitott vagyok a további eszmecserére, hogyha önök ezt szükségesnek tartják. Három dolgot szeretnék mindösszesen elmondani, amelyek szerintem az eszmecsere fő sarokkövei. Az egyik a kapacitás, a második a szociális dimenzió, a harmadik pedig a kétoldalú kérdések az integrációs kapacitással kapcsolatban már 2006-ban kifejtette a parlament a véleményét a jelentésében, az intézményi aspektusokról szóltunk, és így tovább. Nagyon kiváló jelentés született a bővítésről, akkor ugye a külügyi szakbizottság elnöke készítette ezt. A hetes kompromisszumom a Brok jelentéssel van összhangban. Remélem, hogy mindenki elégedett lesz ezzel, még a zöld kollégák is, akik szerettek volna emlékeztetni arra, hogy az integrációs kapacitás nem lehet érv amellett, hogy a legitim európai aspirációkat figyelmen kívül hagyjuk bizonyos országok esetében. Most a kompromisszumos módosító, a hetes új változata meg más szövegezéssel szerepel itt, tehát az Európai Unió felelőssége, hogy javítsa az integrációs kapacitását, és vegye figyelembe egyes országok legitim európai törekvéseit. Ez tehát ugye harmóniában áll azzal is, amit én az eredeti tervezetben megfogalmaztam, tehát hogy objektíven kell értelmezni az integrációs kapacitást még hozzá a folyamat elején. És bármilyen új bővítés, is legyen szó, mindig ezzel kapcsolatban kell ezt figyelembe venni, meg kell erősíteni az intézményeket, annak érdekében, hogy garantáljuk az unió hatékony működését. Persze ez egy nagyon érzékeny kompromisszumos módosító, Úgyhogy Gál Kingát szeretném kérni, hogy a 82-es módosító indítványának a visszavonását vegye fontolóra, mert ez technikai szempontból kompatibilis a hetes kompromisszummal. Az emberi jogok, a kisebbségek jogai szerepelnek már a 8-as bekezdésben, és a 14-es kompromisszumos módosító tovább foglalkozik ezzel a kérdéssel. A második dolog pedig a szociális dimenzió. A szociális dimenzió is egyébként az eredeti tervezetem központi eleme volt. És szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy megállapodással jutottunk. Ez szerintem mindenki számára elfogadható, ezt a nyolcas kompromisszumos módosítót tükrözi. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a minimális szociális standardek az aki, azaz a közösségi vívmányok részét képezik. Ide olyan eszközök is tartoznak, mint az EU alapjogi kartája. Több figyelmet kell tehát ennek a, erre a dimenzióra fordítani, mert ezt nagyon sokszor a múltbeli bővítések alatt figyelmen kívül hagyták. Az én véleményem szerint a bizottságnak a 19-es fejezet tárgyalására sokkal több energiát kellene fordítania, nem szabad figyelmen kívül hagyni az érintett országokban a realitást, és a változásokat nyomon kell követni. Végül pedig az utolsó dolog a kétoldalú kérdések. Rengeteg módosító született ebben a témában is. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire érzékeny ez a kérdéskör a kollégák körében. Az eddigi eszmecseréből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy jobban kell hangsúlyozni ennek a, ezeknek a problémáknak a megoldását a csatlakozás előtt. Annak érdekében kell ezt megtenni, hogy a folyamatot ne akadályozzák a kétoldalú viták, kétoldalú problémák. Az EU-nak tehát meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a vitarendezést a nemzetközi jog keretein belül és e, egyéb szerződések keretein belül lebonyolítsa. Most a 16-os és 17-es kompromisszumos módosítók foglalkoznak ezzel a témával. Zárásként pedig hadd mondjam, hogy hatalmas köszönetet kívánok mondani az összes árnyék előadónak, mert nagyon hosszú ideje dolgozunk együtt, és ők nagyon konstruktív együttműködést tanúsítottak annak érdekében, hogy sikerüljön megállapodni bizony igen érzékeny kérdésekben, és ez sikerült. Köszönöm szépen, elnök úr! Tele kollégám! Megérkezett Omerújten árnyékelőadó asszony. Kérdezem, hogy kíván-e szólni. Csak két percben mondja Omer Rújten. Azt mondja, parancsoljon nyugodtan. Akkor addig eh, Dafúrnak adnám meg a szót, amíg két percben pihen Omer Rújten asszony. Mindig nagy örömmel vagyok Ria ja. előtt. Hálás vagyok Kopa asszonynak, azt gondolom, hogy kiváló munkát végzett a kompromisszumok területén. Egyet értek vele abban, hogy fontos az, hogy kicsit erősítsük, vagy keményítsük a saját integrációs kapacitásunkat, vagy ez ezzel kapcsolatos fellépésünket, és nem szabad ezt túlságosan leegyszerűsíteni, hogyha azt nézzük, hogy milyen csatlakozási nehézségekkel szembesülhetünk, és üdvözlöm az ön által említett megfogalmazást is. Azt hiszem, ez egy észszerű, bölcs megfogalmazás. És ilyesmire van szükségünk, és ezt úgy teszi meg, hogy a dolog lényegét nem változtatja meg, vagyis konkrétan a kopenhágai kritériumokat nem változtatja meg. De azért szeretnék felvetni valamit, és kicsit felhívni a figyelmet a 272-es saját módosítomra, amely arról beszél, hogy milyen legyen a következő felülvizsgálata a szerződésnek, amely, ami tartalmazna egy újfajta tagságot, társult tagságot. Azt hiszem, hogy a szerződés általános felvizsgálatára úgyis sor kerül 2015-ben, és hogyha az integrációs folyamatot erősítjük, és inkább föderalisztikus felépítést nyerünk, akkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos csatlakozni szándékozó országok számára nehezebbé válik a feladatuk, sőt egyes jelen tagállamoknak is meg kell fontolniuk, mit tesznek. Azt gondolom, hogy éppen ezért itt az ideje annak, hogy reagáljunk erre, hogy tükrözzük ezeket a fejleményeket, egy olyan dolgot hozzunk létre, amely teljes jogú tagság és a társult tagság között van. Ez a társ... Ez egy újfajta társult tagságot jelent és eh, vannak, akik szeretnének csatlakozni, de nem tudnak egyelőre, mert nem teljesítik a kopenhágai kritériumokat teljes egészében. És ez eh, egy jó megoldásnak tűnik azok számára, akik eh, csatlakoznának, ugyan de van, és képesek is lennének, de valamiért mégse akarnak teljes jogú tagságot, és megfelelő lenne azok számára is, azon harmadik államok számára is, amelyek se nem akarnak, se nem tudnak, és nem is kívánnak teljes, teljes jogú tagságra szert tenni ez egy összetettebb, bonyolultabb helyzetet hoz létre természetesen az EU struktúrájában, és egy újfajta integráció jönne létre, de azt gondolom ennek ellenére előnyös ez a megoldás. Hiszen azt látjuk, hogy az Európai Unió föderalisztikus jelleg egyre inkább erősödik. És ezzel tudnánk ezt a koncepciót megfelelő módon kezelni. Elkészült rajta asszony. Igen, köszönöm. Elnök úr, hollandul fogok hozzászólni ezúttal. Köszönetet mondok Kopa asszonynak a jó együttműködésért. A legtöbb módosított illetően megállapodtunk már, három kivételével történt ez, és most újabbak is felmerülnek az árnyék előadókkal folytatott tárgyalások után, de ezeket is támogatni tudjuk végül is. Megállapíthatom tehát, hogy egy általános jellegű jelentésről van itt szó, és ugye elfogadtak egy néhány állásfoglalást is a módosítás témájában, azok konkrétabbak. Ez most nem egy olyan jelentés, amely kifejezetten beleavatkozna a már folyamatban lévő bővítésekbe. Szeretném ezen kívül megállapítani, hogy, és ezt az néppárt képviseli, hogy kétoldalú problémákat meg kell oldani, mielőtt csatlakoznának, hiszen nem akarjuk behozni az EU-ba a problémákat. Erre is találtunk egy olyan szövegezést, amelyhez én hozzá tudok járulni. Találtunk egy megfelelő szöveget is az integrációs kapacitásra. Andrew kollégám éppen az imént beszélt erről. Úgy vélem, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy fel lehessen venni a csatlakozni szándékozókat, a jelölteket, de másrészt azt is el kell, hogy mondjam, hogy integráció címén nem lehet csak úgy elutasítani egy csatlakozást. Kopa asszony helyesen beszélt erről. Az integráció az EU számára is kötelezettségekkel jár. Úgy gondolom, itt sikerült jó kompromisszumot találni. Kuka, you have the floor. Kukán úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Egy néhány szóban szeretnék hozzászólni ehhez a témához. Gratulálni szeretnék Kopa asszonynak a kiváló munkájához. Azt gondolom, hogy az elfogadandó dokumentum nagyon fontos, nagyon fontos az időzítés is, hiszen az Európai Unió számos nehézséggel szembesül, számos területen komoly befolyással van, de ez csökken is adott esetben, és ezt figyelembe kell venni a bővítés során. Nagyon fontos nekünk, hogy elfogadjuk a tényleges és pozitív jövőbeli stratégiát a bővítésre vonatkozóan. Vonatkozik ez a jelöltekre, potenciális tagjelöltekre és az EU-ra is egyben szeretném megemlíteni, hogy az Európai Bizottság elfogadott nemrégiben egy új innovatív megközelítést, valami ilyen nevet adnék a dolognak, amely külön, amelynek külön aláhúzom az innovatív szót, ugye kiváló jövőbeli stratégiai érdekeinket kell figyelembe venni a bővítés során, de, és ezt figyelembe is veszünk, de az életben gyakran szembesülünk azzal, és a jövőben is így lesz ez, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy innovatív megközelítésre van szükség, vagy ha valakinek jobban tetszik, akkor a reális rugalmasság. Én erre gondolok az említett fogalom alatt. Ha megnézzük a nyugat-balkán államait, például ott nem lehet ezeket egy valamilyen standardizált esettel lefedni, Bosznia-Hercegovináról beszélek, vagy Koszorúról is beszélek vagyis ezeket a dolgokat szem előtt kéne tartani, ha elfogadunk egy ilyen dokumentumot. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament szerepe fontos, igenis font, lényegi politikai fejleményeket tudunk generálni a tagállamokban és a csatlakozni szándékozóknál is. Úgy gondolom, hogy számos képviselő van itt, egy néhányat itt is látok most, akik nagyon friss, új tapasztalatokkal rendelkeznek a bővítés során, és ezt a tudást, ezt a tapasztalatot figyelembe kéne venni, hiszen pozitívan hozzá tudnak járulni egy ilyen folyamathoz. Köszönöm. Interventől. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Solc úr parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiváló munkáért, amelyet az elmúlt hónap során végzett, mert számos alkalommal megvitattuk azt, hogy milyen jelentőséggel is bír ez a jelentés. És szeretnék őszinte lenni, és igazából az INTA szakbizottságban ugye szavaznunk kellett, és hát DAF kolléga is említette azt, hogy, hogy általánoságban végben nagyon kényes kérdésekről van itt szó az Európai Unió bővítése. Ez egy alapvető jog bármely eh, ország számára, amely csatlakozik kíván az Európai Unióhoz, és mindenképpen nyitottnak kell maradnunk, és biztosítanunk kell a lehetőséget a csatlakozáshoz, ez egy alapvető érték, és alapvetően egyetértek az elért kompromisszumokkal, és én úgy gondolom, hogy ezek még jobbá tették általánosságban véve a jelentés. Például a hetes kompromisszum. Ez pontosan azt tükrözi, hogy milyen nagy kívással kell szembenézni hiszen ezt bármikor úgy is értelmezhetik, ezt a kitételt, hogy bizonyos feltételek mellett akár le is mondhatunk a bővítésről. És, és általánosak mivel azonban már abba az irányba mutat az egész jelentés, amelyet elérni kívánunk, ugye? És szeretnék a 16-os kompromisszumra is utalni ez is bizonyos módon azt írja körül, hogy ugye preferably a, megnyitjuk a lehetőséget a tárgyalásokra. Tehát általánosságban véve én támogatom ezt a jelentést, még a tudom is, hogy nem minden kollégait a szakbizottságban ért egyet velem, de én nagyon is reménykedem abban, hogy pozitívan tudjuk lezárni a sajátos. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönet illeti az előadót a munkájáért. Kérdezem Koppa asszonyt, hogy szeretne reagálni az elhangzottakra. Hát csak megköszönöm Köszönöm szépen a kollégák észrevételt. Először csak két pont Andrew Duff észrevételére reagálnék. Itt a társult tagállamokról van szó. Én teljes mértékben értem az ön által követett érveles logikát. Ennek ellenére nem kívánok állást foglalni, semmilyen sem frakcióm nem kíván állást foglalni, hiszen még hogyha nagyon is érthető, hogy vannak olyan helyzetek, amelyekből ez kiutatja, de hát számunkra ez mégiscsak csak azt jelenteni, hogy nem lépünk előre, nem eh, lépünk előre a bizonyos kötelezettségekkel, amelyeket egyes országokkal szemben vállaltok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan javaslat, amelyet nagyon komolyan meg kell vitatnom, de én igazából nem szeretném ebben a szövegben eh, ezt viszont látni. Ami pedig Solc urat életi, értem a frakciójának álláspontját, de ami fontos, és amit próbáltam elérni ezzel a jelentéssel, az az, hogy pozitív üzenetet, jelzést küldjek a parlament részéről a bővítéssel kapcsolatban. Nagyon sokszor említettük már azt, hogy a bővítés a, legfont, a legsikeresebb szakpolitikája az Európai Unió külügyi politikáinak. Ezt tovább is fenn kell tartanunk, még válság idején. Ez egy olyan folyamat, amelynek előrébb kell lépni. Ez mindenképpen egy pozitív üzenet, amelyet mit küldeni szeretnénk. Nyilvánvalóan a frakciók különböző álláspontokat képviselnek egyes kérdésekkel kapcsolatban, de mégis azt gondolom, hogy mégis uh, sikerülhet még több kompromisszumot elérnünk a szöveggel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem látok további hozzászólót, úgyhogy akkor emlékeztetem önöket a szavazás idejére. Szeptember 13-a Strasbourg. És ahelyett, hogy 6-án szavaznánk, hogy ez volt az eredeti terv, módosítást kért a néppárt, mert a néppárt Firenzében tart frakcióülést az érintett napon, tehát ezért nem 6-án lesz, hanem 13-án lesz a szavazás. Szeptember 13-án még egyszer, és megköszönöm a figyelmüket ezzel.